Okay, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, kérem mindenki foglalja a helyet. And uh, conversation is only allowed. A beszélgetések csak a termen kívül van lehetőség. Ez alapszabály a mi szabadbizottságunkban. Ma azonban még inkább érvényes a kanadai miniszter jelenlétében már-már aranyszabály Reed, a teremben most csak a miniszter beszélhet majd. Mint mondottam, a miniszter urat a Kanadával kötendő kereskedő megállapodás megtárgyalása tárgyában hívtuk meg, megígérte, hogy eljön, el is jött. Üdvözöljük, asszonyom! Parliament. Thanks for coming. Üdvözöljük, asszonyom! This So, uh, we have now most tehát majdnem egy óránk van arra, hogy a miniszterasszonynal a témáját és a többi felmerülő témát megvitassuk. Először az, az előadó, aztán az árnyékadó kapnak majd szót a miniszterasszony beszéde után, és aztán megnyitom a képviselők előtt. Az érdeklődésre való tekintettel a hozzászólási időt két percre korlátozom Kérem mindenki legyen rövid, pontos, mint egyébként mindig is. Miniszterasszony parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm Bernd. Köszönöm a ebédnél elhangzott üdvözlő szavakat is, és üdvözlöm az Ottavában járt szakbizottsági delegáció tagjait is. Nagy öröm talál, volt önökkel találkozni. A parlamentünk, a mi parlamentünkben is, meg most az önökében is. Szomorúan emlékszünk a brüsszeli terrorista támadás áldozatére, ami akkor történt, amikor éppen önök Kanadában jártak. Akkor is megemlékeztünk róluk, ma is örömmel láttam, hogy mindannyian megérkeztek. Mission du Parlement Européen. Örülök, hogy az Európai Parlament szakbizottsága előtt megjelenhetek. Beszélhetek franciául? Tökéletes. Az egyik a Bundestagban, Berlinben is franciául beszéltem a múlt héten, és a szegény tolmács kicsit csodálkozott. Úgyhogy az egyik legnagyobb és legfontosabb demokratikus intézmény a világban az önöké, az önök parlamentje. Én is parlamenti képviselő vagyok, mint önök, mindannyian. Úgyhogy nagy megtiszteltetés számomra, hogy képviselőként is beszélhetek önökkel. Belgium, ott megrázták a terrorista támadások, és szeretném biztosítani önöket együttérzésemről. Tudniuk kell, hogy Kanada szolidáris a brüsszeliekkel, a belgákkal és minden európaival. Ez nagyon fontos számunkra. Kanada az Európai Uniót követi ezekben a nehéz napokban együtt érez az Európai Unió állampolgáraival. Ugyanazokat az elveket kell követni a harcban, Kanadában is és az Európában is. Gazdaság és globális gazdasági és kereskedelmi szervezetekben együtt ülünk, például az OECD-ben. Én vagyok az első új kanadai kormány olyan minisztere, aki itt felszólal az Európai Parlamentben, ugye? Így van. Úgyhogy először is szeretnék néhány szót szólni a kormányunkról. Októberben választották meg a kormányt, illetve a parlamentet, és november 4-től dolgozunk miniszterekként. Néhány szót szeretnék szólni az irányelveinkről, aztán a CETA-ról is szeretnék beszámolni, és ezt követően nagyon szívesen válaszok majd a kérdéseikre. A kormányra rátérve fontos feladat számunkra, és ezen a héten a miniszterelnökünk úgy gondolom, hogy már útban van New York felé, ahogy az ENSZ-nél megjelenjen és aláírja azt a történelmi klíma megállapodást, amire most fog sor kerülni. Az első dolog, amit tettünk, amikor megalakult a kormány, hogy összeállítottunk egy valóban hatalmas pártokon átnyúló szoci- társadalmi szervezeteket is befogadó delegációt a benszült közösségek képviselői is benne voltak ebben a delegációban, elmentünk Párizsba, és aktív, energikus szerepet játszottunk a klímamegállapodás keretei között. Rendkívül fontos a kormányunk számára a klímamegállapodás, a környezetvédelmi kérdések. Úgy gondoljuk, hogy Európával osztjuk ezeket az értékeket. Másik téma, ami szintén fontos kormányunk számára, és mindenképpen meg szerettem volna ma itt említeni önök előtt, a menekült válság. Szeretném biztosítani önöket itt, minden európai szeretnék biztosítani arról, hogy mi úgy gondoljuk, hogy ez a válság nem európai probléma, globális válság. És a választási kampány során a vállaltuk azt, hogy a, kivesszük a részünket ebből a feladatból. 25 ezer szíriai menekültet fogadtunk Kanadában. Ezt a célt február 29-én teljesítettük. Ők nem olyan menekültek, akik megjelennek egyszer csak a partjainknál, hanem repülőt küldtünk értük, repülővel érkeztek Kanadába, tartózkodási engedélyük van, és megcéloztuk az állampolgárságot is reméljük, hogy még 40 ezer ember tudunk fogadni idén. Ez fontos az európaiak számára. Tudjuk, hogy mennyire fontos kérdés ez Európa számára, és szeretném, hogy tudják, hogy vált, vált, vetve önök mellett állunk, nem csak szavakban, hanem a cselekvés szintjén is. Következő, a harmadik téma, amire én különösen személy szerint büszke vagyok. Egy olyan kormánynak vagyok a tagja, amelynek a miniszterelnöke büszke arra, hogy feminista. A diversifikáció, illetve a különbség, az fontos kérdés nálunk. November 4-én mi El, először sikerült kialakítanunk, hogy ugyanannyi miniszter legyen, miniszternő és miniszter férfi a kormányban, a kabinetben. Ez valóban nagy megbecsülés számomra, és meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon kellemes egy nemek szerint kiegyensúlyozott kabinetben dolgozni, ez valóban más. Még egy téma, amit említeni kívántam, ami szintén fontos téma Kanada számára és az új kormányunk számára is. Mély vállalás a multilateralizmus területén. Kanada történelmi szem, szerepe szempontjából is valóban rendkívül lelkesen járult mindig hozzá, és járul most is hozzá mindenféle multilateralizmushoz, és ezt ebben a kormányunk valóban hisz. Volt, aki azt mondta, hogy visszalépett Kanada, de nem, nem léptünk vissza. Lehet, hogy kicsit kevésbé voltunk lelkesek a globális egyeztetésekben, a nemzetközi partneri területeken itt az elmúlt években, de valójában ez egy, egy igazi kanadai érték, igazi érték a kormányunk számára is, úgyhogy hiszünk abban, hogy felelősségünk van a világban, a nemzetközi intézmények által biztosított értékek rendkívül fontosak száma, számunkra, és ez is megyarázza, hogy miért nagyon fontos számunkra az európai kapcsolat, és most át is térnék a mai témánkra. A kereskedelmi megállapodás Európával számunkra több okból fontos. Az első talán a legfontosabb kérdés, a legfontosabb aspektus, hogy számunkra itt ez a megállapodás azt jelenti, hogy elmélyítjük a partneri kapcsolatunkat egy olyan országcsoporttal, amelyekkel közösek az érdekeink. Otthon érezzük itt magunkat, Remélem, hogy önök is, a, ön és a kollégái is Kanadában otthon érezték magukat. Európához hasonlóan mi is multikulturális, kétnyelvű ország vagyunk, és a CETA tekintetében például a francia szöveg, francia fordításért is felelős voltam. Mi egy olyan ország vagyunk, amely hisz az erős gazdasági növekedés fontosságában, és megértjük, hogy a kormánynak mi a szerepe a gazdasági növekedés ösztönzésében, az állampolgárok védelmében. Van egy nemzeti egészségügyi rendszerünk, egy egységes, univerzális rendszerünk, és hiszünk a közszolgáltatások szerepében. Számunkra a CETA egyik fontos értéke, hogy szorosabb kapcsolatot biztosít önökkel. Szeretjük önöket, úgy gondoljuk, egy sor közös értékünk van, és úgy gondoljuk, hogy ha szorosabban együtt tudunk dolgozni, az megerősíti a kapcsolatunkat, de megerősíti a világot is. Még egy téma, amire szeretném felhívni a figyelmüket a CETA-val kapcsolatban, hogy Mit jelenthet ez a megállapodás a gazdasági növekedés szempontjából? Beszéltem az új kormányunk néhány értékéről, önökhöz hasonlóan én is, ugye azért vagyok itt, mert megválasztottak. A kampány során, amiről a legtöbbet beszéltünk, az a gazdasági növekedés, a középosztály szerepe, a jövedelmek és a foglalkoztatás. Valójában ez a fő mandátumunk kormányként. És én, mint progresszív politikus, számomra ez tényleg rendkívül fontos. Hogyha nem tudjuk elérni, hogy gazdasági növekedés legyen, akkor semmi más területen nem tudunk előrelépni, akár a környezetvédelem területén. Számunkra fontos hazai kérdés, a iskola, az egészségügy javítása, de mindez függ a gazdasági növekedéstől. A CETA fontos motorrá válhat a gazdasági növekedés számára. Egy közös tanulmányban, amit Kanada és Európa közösen végzett 2008-ban, bizonyos WTO megállapodások nem érték el azt, amit el lehetett volna érni a tanulmányunk szerint, de a megállapodást minden esetre növelte a kereskedelmet, méghozzá 23%-kal Kanada és EU között. Ez nagyon sok. Amikor teljes végrehajtásra fog sor kerülni, akkor 0,77%-kal növekedhet a GDP-nk évente, és ez egy való, valós ösztönző, ez több munkahelyet is jelent, és jobb jövedelmet az emberek számára. Még egy dolgot szeretnék említeni, feltételezem, hogy mindannyian nagyon sokat hallottak már erről, és sok vitát is lefolytattak valószínűleg erről a témáról. Az a fontos jogi kapcsolat, jogalap, ami emögött van. Ugye én a kereskedelmi kérdésekkel foglalkoztam, a pártunk támogatta a megállapodást. Amikor megalakult a kormány, akkor nagyon jól tudtuk, hogy vannak bizonyos európai fenntartások néhány fejezete kapcsolatban. Az európai partnereket hát úgy gondolom, hogy meglepte, hogy az új kormány az európai mm, véleményt a befektetési fejezete kapcsolatban nem ellenségesként tekintette, ellenségesnek tekintette, hanem mi azt mondtuk, hogy igen, egyetértünk. Én személy szerint és a kormányunk is, mi progresszív kormány vagyunk. Büszkék vagyunk arra a munkára, amit európai partnereinkkel végeztünk a befektetési fejezet kidolgozása során. Ez egy új megközelítés a kereskedelmi megállapodás befektetési fejezeteként, és alapvetően egy demokratikusan választott kormányok megerősítését jelenti, szabályozási hatáskörét erősíti meg, és ezért most megerősítésre kerültek ezek az aspektusok, úgy gondolom, hogy ez most már megfelelően alakult. Most már sokkal átláthatóbb, objektívebb és etikusabb bírósági eljárás is tartalmaz a fejezet. Akiknek aggályai vannak, tudom, hogy néhányan itt a teremben ülnek ilyenek, akkor megmondom, hogy bizonyos mértékig nekem is voltak ilyen aggájaim, a, általában a kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hogy a kereskedelmi megállapodások valóban mindig az embereket szolgálják el. Mindannyiuknak azt mondanám ezzel kapcsolatban, hogy a megállapodásban Kanada és Európa egy olyan megállapodás sikerült, hogy összeállítson, ami mintaértékű új szintet állítottunk föl a nemzetközi szinten a progresszív kereskedelmi megállapodások elé. Lehetnek persze elképzelések arra vonatkozóan, hogy hogy lehet javítani egy kereskedelmi megállapodást, de ezeket valóban hatályosá kell tenni, hogy ezek megvalósulhassanak, hogy precedenst biztosítsunk, hogy új ambíciószintet állítsunk fel. Számunkra, a kanadaiak számára ez megvalósult, néhány progresszív elemet sikerült beépítenünk a CETA-ba, például egy fontos elvi, elvliftet sikerült be illeszteni. Nemzetközi szinten, ugye Európával egyes, ö, egyeztetve sikerült ezeket megfogalmazni, és a meglévő kereskedelmi megállapodásainkban is, amikor ezeket frissíteni fogjuk, követni fogjuk ezeket az elveket. Úgy gondolom, hogy mindenki számára ez plusz növekedést fog hozni. Kanada és Európa között kulcsfontosságú területeken plusz együttműködési lehetőséget fog biztosítani, például a környezetvédelem területén, a tiszta technológiák területén. Berlinben például láttam, hogy milyen sok kanadai cég aktív a környezetvédelmi témákban nagyon jelentős itt az európai szakértelem, úgyhogy ez tényleg egy növekedési lehetőség. Viszont azért örülök elsősorban, hogy erről ma beszélhetünk itt, mert ez a megállapodás egy mélyreható stratégiai partnerséget képvisel országunk, illetve az EU-s országok között, és az alapját ennek a megállapodásnak a közös értékek képviselik. Várom, hogy válaszolhassak a kérdéseikre. Köszönöm, miniszter asszony. Uh, és most megadom a szót a jelentéstevőnek és az árnyékeladóknak, és aztán a többi képviselő követeti őket a sorban. 25 percünk van összesen a kérdésekre, és aztán válaszolhat a miniszterasszony. Mindegyikre a végén? kérdezi. Igen, különben nem tudnánk föltenni őket. Please stick to the two minutes. Mindenkit kérem, hogy tartsa a két percét, különben nem lesz lehetőség választ adni. Fabrix úr a jelentőstevő nincs itt, ám Kaspári úr a néppárt részéről helyettesíti őt. Köszönöm. A széta szerintünk is egy pillanat mondja. A SETA nagyon jó megállapodás, a piaci hozzáférést, a földrajzi hoz, ö, származást a, és a csormás kérdést számunkra megfelelő módon rendez, ám egyes védelmi pontok tovább javíthatóak, és javítottuk is, köszönet a parlament részéről ezért önöknek is. Az a kérdés, kivel fogjuk kivel kötnénk egyáltalán megállapodás, ha nem az EU és Kanada között jönne ez létre. Hiszen mind a kettő példaértékű demokrácia, a szociális környezetvédelmi sztenderdekben kiválóan teljesít. Szerintem jól fogunk haladni, ez a két fél jól haladhat. Másfél éve nyíltan hozzáférhető az internetre a megállapodás szövege. Eddig bírálatról nem hallottam. Azt remélem, hogy az állampolgárok valóban élnek a lehetőséggel, és a következő fél évben még egyszer megnézik a szöveget. Fordításokban is fölkerül tudni az internetre, hiszen a, a megállapodás szövege ö, kijelent, jó lenne, hogyha mielőbb elindulhatna az elfogadás ügy, útján az óceán mind a két oldalán. Köszönöm szépen, az az erősebb frakció árnyékodó sincs itt, ám David Martin átvette a helyét, most megadom neki a szót. Köszönöm szépen. Természetesen is egyet értek azzal a nagyra törő és komoly tartalmi eredményeket felmutató szöveggel, amely kialakult, és a közbeszedések területén remélem meghallgat, nagyon örülök az elérpontoknak, pontoknak, és 140 közkatona GI ügyében is örülök az eredményeknek. Valamint annak is, hogy a beruházási fejezetet megváltoztattuk. Kanada mindig itt vált az általunk javasolt megoldás felé. Frakció még nem vizsgálta meg konkrétan a változást. Örülünk, hogy változott szöveg, mert az eredet az ASDS rendszer változás nélküli formájában leszavaztuk volna az egész megállapodást, ezért volt fontos. A Kanada, Kanada a naftában szerzett beruházási tapasztalatait hasznosak lehetnének. Ugyanakkor meg vagy arról, hogy a szabályozás joga biztosított a nem helytálló követelések nem kapnak-e támogatást, és vajon az Egyesült Államok nem élne vissza ezzel a megoldással, hogy Kanadán keresztül perelje az, Egyesült, az Európai Unió. A két ILO megállapodás, amit nem írtak alá a gyerekmunkaügyében, a minimálbér vajon ezekben a témákban Európa a, ezen egyezmények ratifikálás felé mozdul a további személyes ö, megállapodása, ami júniusban Nagy-Britanniában egy nagy dolog készül ha, és szerintem ez történt, de ha Nagy-Britannia kilépne az EU-ból, az ön szerint EU-ról értékelni, vagy akár aláásná az EU-szita megállapodást? Bármilyen változást hozna -e? ez a, vár, ez a lépés ebben? Well, thank you, Chairman, and... Köszönöm, köszönöm miniszter asszony, hogy eljött ide E, azonnal leszállt a repülőről, és már is itt van, folytatja a párbeszédet velünk, európai képviselőkkel, és hát a szitáról folyó párbeszéd az már ugye egy ideje tart. E, önnek és Cecilia Malmströmnek is, két erős nőnek köszönhetjük azt, hogy a szita ügyében van előrelépés, és mind a ketten be akarják ezt fejezni, gyakorlatilag e, új lehetőségeket akarnak a két tömb között, illetve kanadai és az Európai Unió között létrehozni. Tehát lehető leggyorsabban kellene előre lépnünk, hogy az előnyöket élvezhessük. Egyes kollégák bizonyára nem örülnek annak, hogy egy már lezártnak hit tárgyalást újra nyitottak. Ez egy precedenst tört meg, és azt hihetik, hogy igazándiból még lehet változtatni rajta. A kérdés az az, hogy átmente már a jogi tisztázáson az önkormányánál, és hogy vagy nyitva van-e, és még lehet hozzányúlni. Hol állunk most a ratifikációval? Köszönöm a liberálisok, Sáki Köszönöm miniszterasszony, én is örülök, hogy újra találkozhatunk, Kanadában már találkoztunk, és nagyon meleg fogadtatásban volt részünk, nem csak Otavában, hanem máshol is. Otthon éreztük magunkat, és az elkötelezettségünk csak mélyebb lett az, az iránt, hogy elmélyítsük ezt a stratégiai kereskedelmi kapcsolatot. A CITA végleges változata szerintem kedvez Európának, örülünk a piaci hozzáférésnek, és jó volt a kanadai felet is meghallgatni arról, hogy mennyire örülnek annak, hogy sokszínűbbé, válik a kereskedelmük, és nem csak Amerikával fognak kereskedni, nem egyoldalú kiszolgáltatottság lesz, hanem e, Európa felé is nyitnak és mély benyomást tett ránk a vitalitása ennek a kapcsolatnak. Emellett mélyen meghatott bennünket az a válasz, az a reakció, amit diákoktól kezdve üzletemberekig mindenkitől éreztünk a brüsszeli támadások után, és ezt mindenhol kifejezésre juttatták néma felállásokkal, illetve részvétnyilvánítással. Eh, önnek és Trudeau miniszterelnöknek, valamint az egész kormánynak gratulálok a eh, progresszív eh, kormányzati stílushoz. Ez annyira frissítő a szomszédukhoz képest, ha az amerikai elnöki vitákat megnézzük, lehangoló, de itt lát, Európában is látunk például menekültügyben elképesztő véleményeket. Örülök annak, hogy elhárítják az egyik akadályt, a beruházás védelmi fejezetet, Eh, és eh, valóban most megláthatjuk majd, hogy hogy néz ki egy progresszív beruházóvédelmi vagy befektetővédelmi eh, megoldás. Én azt szeretném, ha minél hamarabb hasznot húzhatnánk mindannyian ebből a megállapodásból. Mi mindent megteszünk itt az Európai Parlamentben annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb megvalósuljon mindez. Érdekelne engem, hogy önnek mi a benyomása a többi európai, talá, többi európai szereplővel találkozva, e, például hallottam, hogy román barátaink vétóval fenyegetőznek, e, és e, ön beszélt európai kormányok képviselővel, és hogyan lehet ezeket az esetleges problémákat megoldani. Köszönöm, most pedig a GUE részéről minőr asszony következik. Köszönöm. Köszönöm, hogy eljött. Örülünk, hogy itt van, miniszterasszony örülök annak, hogy a Council of Canadian szervezet tagja is itt ülnek, nem szólhatnak hozzá ugyan, de meghallgatják majd azt, amit ön mond. Az is, azt is örömmel mondom, hogy az Egyesült Baloldal tagja vagyok az Európai Parlament. Egyetlen frakció, épp annyi nő van, mint férfi. És szeretném kifejezni azt, hogy nagyra becsülöm a SETA ügyében kifejtett tevékenységét személyesen is, meg azt is, hogy az ön országa az átláthatóság mellett ölt lányzsát a tárgyalás során, és, össze, ismertétette a megállapodás szövegét. Ugyanakkor egyre a, egy nagyobb vita, és, és övezi a megállapodást, jó, hogy ismeretes, ez jó kell legyen az európai és a kanadai lakosság számára is, és a multinacionális vállalatok érdekei ellen fel kell lépnünk, amilyen szükséges, és az ISDS részre is igaz kell legyen ez. Az, a beruházási bírósági rendszer ugyanakkor a külföldi beruházók befektetők számára különleges jogokat biztosítana, akik, eh, akik kivételt kapnának a nemzeti jogszabályok alól. És csak, csak eh, állintézkedések eh, korlátoznak őket, ahogy angolul mondják, lipstick on a pig, mint a kirúzsozott malac. Ez csak egy látszat volna tehát. Ugyanakkor jelezték azt is, hogy a szabályozás joga nem garantált az ICS-ben. Ugyanakkor fontos, hogy a nép is kapja, hangot kapjon a demokráciát gyakorlása. Ezért hökkentett meg, hogy mert csak 2017-ben indulna el a tartalmi vita a megállapodások kapcsolatban, miért nem várjuk meg a demokratikus folyamat lezárultát addig, amíg ratifikálható lenne a közvita lezárultát? Je suis aussi très féminin. Én is feminista vagyok, de az én feminizmusomnak azért van bizonyos fizikai korlátja, amit még nem sikerült leküzdenem. Köszönöm, miniszterasszony. Csatlakozom az előttem szólókhoz a világpolitikai képe az, hogy kormányra került az ön, önök kormánya, ugye beiktatásra került, ez egy jó hír, egy jó változást jelentett, az önök kormányának az összeállítása nagyon fontos változásokat jelentett, és most hihetetlen liberalizmus terjed. Tudom, hogy legalábbis számomra van egy bizonyos korlát, az az elképzelés, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás mindenképpen növekedést fog ösztönözni, munkahelyteremtést és vásárlóerőt. Hát azért szeretném elmondani, hogy ez nem mindig igaz. Kétségtelenül vannak olyan ágazatok, amelyeknek előnyös a szabadkereskedelem, de vannak olyanok, amelyekre hátrányos. Van olyan lakosságcsoport, amelyek számára előnyös, és van, amelyek számára hátrányos. Úgy gondolom, hogy a szabadkereskedelmen szabad kereskedelmről kéne folytatni vitát, ahogy, hogy ezeket az igazságokat felismerjük. Említette a befektetési megállapodást. Az ICS valószínűleg jobb, mint az ISDS az érdekütközés esetén, de nem egy olyan indokot se tud találni, amivel igazolni tudná, hogy Európai Unió és Kanada között párhuzamos igazságszolgáltatási rendszerre vagy vitarendezési rendszerre van szükség a meglévő hely, rendszerekhez képest. Úgyhogy nem is ismertelek olyan európai társaságot, amelynek erre szüksége lenne kanadai vitarendezésre. Kanada potenciálisan 15 milliárd dollár kártérítést követel az Egyesült Államoktól, a klíma megállapodásra kapcsolatban, nem értem ezt a kérdésem, és az egészségügyel kapcsolatban igen, ebben igaza van, de a megállapodásban ez csak megerősíti a gyógyszerárat, és szeretném tudni, hogy a kormányuk eh, a miniszterelnöki vállalás követi-e, vagyis, hogy a gyógyszerek áremelkedését kompenzálni fogják. Köszönöm, Zsadó úr. Ezzel most lezárom a szárnyék előadók felszólalását. Heten kértek szót. Mindenkit kérek, hogy tartsa be a két percet. Most le is zárom a felszólalók listáját. Moszkva asszony az első. Köszönöm, én is üdvözlöm Önt, én is szeretnék gratulálni ahhoz, hogy egy nő kapta a kereskedelmi témát, a kereskedelmi portfóliót. Úgy gondolom, hogy ez megerősíti a gender dimenziót egy olyan témával, amivel általában nem nők szoktak foglalkozni. A kérdésem a kereskedelmi megállapodásra kapcsolatosan, illetve nem a megállapodásra vonatkozik, hanem a Kína piacgazdasági státuszának az elismerésé re vonatkozik. Ugye Kanada bejelentette, hogy ezzel nem ért egyet, és valamilyen alternatív megoldást keres a antidömping témákban. A kérdésem a következő. Szeretnénk tudni, hogy milyen jogi következményei lesznek ennek, ha lesznek az alternatív módszernek, amikor az antidömping intézkedésekre vonatkozóan számításokat végeznek, illetve hogy a kormánya kanadai kormány konzultálta a legfontosabb partnerekkel, Egyesült Államokkal, Európával, a tekintetben, hogy a WTO keretében hogyan lehet kezelni ezt a kérdést. Köszönöm. Aréna asszony, önni a szó. Köszönöm szépen. Először is szeretném elmondani, hogy a szabadkereskedelmi egyezményt, ha kritizáljuk, az nem jelenti azt, hogy nem szeretjük a kanadiaiakat. Az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások során sem arról van szó, hogy ne szeretnénk az Egyesült Államokat, hanem meg, ezt muszáj volt kimondani, hiszen amikor kritikus a szellemünk, akkor sokszor az a feltételezés, hogy egy nemzetet kritizálunk, de nem erről van szó. Konkrét kérdésem, és csatlakozok Zsadó úr kérdéséhez, az ICS-re vonatkozik. Nagyon jelentős kritikák hangzanak el Európa részéről a rendszerrel kapcsolatban és konkrétan a német bírók azt mondják, hogy az intézkedés nem egy nemzetközi bírósággal ér fel. Önöknél Kanadában ilyenfajta ennek az értelmezése? A második kérdésem ugyanezzel kapcsolatban. Kanadában az Európai Bírósággal kapcsolatban van-e olyan kritikájuk, ami miatt szükségesnek tartják ezt a rendszert? És konkrétan akkor mi ez a kritikájuk az Európai Bírósági Rendszerrel kapcsolatban, és ez miért indokolja azt, hogy legyen egy párhuzamos rendszer? Következő kérdésem az Európa és Kanada kapcsolata. A standardok tekintetében közel állunk, de önök közelebb állnak az Egyesült Államokhoz. Több mint 40 ezer társaság, amerikai társaság székhelye Kanadában van. Most a CETA egy nyitott ajtót fog jelenteni ezeknek az amerikai cégeknek, és ki tudják majd használni e- ennek a megállapodásnak az előnyeit, amely megállapodás Kanada Európával köt? Még egy kérdésem. Azt mondja, hogy modellnek tekinti ezt a megállapodást. Nekem azért vannak kritikus megjegyzéseim. Például a pozitív vagy negatív lista megközelítésének a kérdése. A WTO-ban pozitív listákkal dolgozunk. Ez azt jelenti, hogy semmit nem liberalizálunk, kivéve, pont, pont, pont. Most egy konzervatív kormányjal negatív listán történik a munka, tehát mindent liberalizálunk, kivéve ezt meg ezt. Ezt a modellt nem tudom támogatni. Önök miért támogatják ezt a modellt a liberalizálás témájában? Köszönöm szépen. Um, köszönöm. És köszönöm, hogy eh, eljött hozzánk, eh, miniszterasszony. Örülünk, hogy itt is találkozhatunk Otava után, és én is meg szeretném köszönni mindazt a támogatást, bár ezt már más is megtette, amit a kanadai kollégák ön is nyújtottak a brüsszeli támogatások után. Rossz érzés volt arról értesülni, olyan távol otthontól. Nos, a többség már ismerte éppen ezért az ön eltökéltségét e szita ügyekben, illetve azért, hogy szeretné, hogy ratifikálják. E, erről mi már ott, e, ezzel mi már ott szembesültünk. Ugyanakkor mások nem feltétlenül olyan biztosak ebben. Európában felmerültek az új ISDS-ről kétségek és egyéb területekről is, és a kanadai civil társadalom, valamint a kanadai szakszervezetek is eh, aggódnak, de az európaiak is egyébként. Emellett a CETÁN belül vannak eh, olyan elemek, amelyek leginkább a kanadaiakat eh, zavarják, és érdekelne, hogy akkor mégis mit gondolnak ezekről, mert a kicsit nem feltétlenül kiegyensúlyozott ez a megállapodás abban az értelemben, hogy a gyógyszerek szabadalmát hogyan kezeli, ami nagyon jó lesz a nagy gyógyszercégeknek, de nem annyira jó a kanadai betegeknek majd, akik generikus gyógyszereket használnak, és én értem, hogy önöknek állami egészségügyi szolgálatuk van, de nem, fide, nem fedezik feltétlenül a gyógyszerek árát eh, a TB-ből. Eh, tehát eh, önök mennyire, mennyire erős ez az aggodalom Kanadában gyógyszeripar ügyben? No, Mr. Uh, thank you very much. First of all... Jelner úr, köszönöm szépen, és én is uh, üdvözlöm a miniszterasszonyt nem annyira csodálatos dolog, hogy az EU és Kanada siker- megállapodtak, mert ha Kanadával sem sikerülne megállapodnunk, és Kanada nem tudna megállapodni az EU-val, akkor egyáltalán kivel lenne lehetséges nekünk megállapodni. És én annak örülök, hogy egy tényleg átfogó és mély kereskedelmi megállapodás születhet, ami gyakorlatilag példát mutathat az egész világnak. Egy dolog azonban aggaszt engem, nem annyira a megállapodásban, hanem inkább a, abban, ami a végén, utána bekövetkezett. Ezt már említette, mert azt gondolom, hogy sokat ártott a kanadai és az EU tárgyalóknak is az, hogy valamire már kezet ráztak, megmutatták a jogászoknak, és aztán valaki azt mondta, hogy ezt most akkor újra felül kell vizsgálni. És általában lehetetlenek a dolgok, amíg az be nem következik, de a kanadaiak gyakran mondogatták, hogy ami nem romlott el, azt kár javítgatni, a jól működő ISDS rendszert nem kell leváltani valami ismeretlenre, és aztán mégis meggondolták magukat. És én azt gondolom, hogy ez árt Kanada képének, másfelől pedig az EU nyilván eh, nem jó nekünk, hogyha utólag nyitják újra a dolgokat, vagy fel a tárgyalásokat. Én egyébként azt szeretném, hogyha az amerikai cégek fel tudnák használni ezt a megállapodást. Hogyha egyébként a megállapodás magas célkitűzéseinek meg tudnak máshol felelni, az nem, nem árt, hogyha a mi ötleteink, gondolataink elterjednek Amerikába is. A CITA azonban a naftán túlmutat. Meg tudná magyarázni, hogy mi a különbség alapvetően a CITA és a nafta között? Köszönöm szépen. Miniszterasszony, örülök annak, hogy itt van és elfogadta meghívásunkat, mert mutatja, hogy valóban jó a kapcsolat Kanada és Európa között, és ez nagyon fontos mindkét fél számára. Ennek ellenére van egy komoly problémánk. A megalapodás lezárása tudnélik egybeesik egy olyan vitával, amely elviekben a megállapodás megtárgyalása után esedékes, akkor lett igazán érezhető. Egy, Európában egyesek nagyon vitatják egyes pontjai tudni a megállapodásnak, ami politikailag nem teszi könnyen végrehajthatóvá. A második befektetői védelmi rendszer a változtatások után is nagyon sok kérdés nyitva hagy, valóban úgy áll el, ahogy szerettük volna, széles körű vita övezi azt, hogy egyáltalán a jól fejlett jogrendszerre bíró államok bírósága elől ki kell emelni ezeket az ügyeket egyáltalán, és vajon a, a, a alapszolgáltatások tekintetében lehetne esetleg pozitív listát betenni az ILO standardek és az ILO alapegyezmény témái is ide sorolhatók. Nem akarok itt egyedi témákat felvetni, ám alapelvi általános szempontból felmerül a kérdés, hogy éppen azon kiváló kapcsolat alapján, amelyet Kanadával ápolunk, és amely fenn is marad reményeim szerint, ön szerint értemes volna, és lehetséges-e, hogy tovább egészítsük ki ezt a megállapodási szöveget, vagy akár magyarázatokat, indoklásokat fűzzünk hozzá, mert egyes bekezdések jelenleg nem lesznek elfogadhatóak számunkra. Említettem néhány témakört ezekről, és a e készség fényében a kritikus vita Európában meghallgattatik-e, akkor is, amikor a lényegi elemek már lezárásra kerültek. Köszönöm, Károly. Köszönöm, Karolin. Köszönöm, üdvözlöm, miniszterasszony, örülök annak, hogy a messzi Kanadából idáig eljött hozzánk. Osztom az előbb elhangzott aggályokat. Valóban úgy áll a helyzet, hogy bizonyos területeken látunk problémákat, és az állampolgárok komolyan kell vegyék ezeket. Javít, az ISDS fejezet ugyan javult, ez első lépésként üdvözlendő, Malmström biztos azt mondta, hogy ugyanakkor februárban a többi fejezetet nem érintik majd, nem változtatják. Kérdésem az, hogy végül az Európai Parlament ugye igennel vagy nemmel kell döntsön Ön lát lehetőséget arra, hogy egy harmadik út megnyíljon? Vannak -e olyan fejezetek, amelyek továbbra is aggályokat okoznak, lehet-e ezeket utólag ö, kezelni? Van-e harmadik út tehát az igen-nem szavazáson kívül az Európai Parlament számára? Köszönöm, utolsó ként. Köszönöm, elnök úr, és üdvözlöm itt miniszterasszonyt és örülök annak, hogy itt van velünk. Én nem jártam Kanadában a delegációval, de azt hallottam, hogy egy nagyon bátor útról van szó, és nagyon örülök annak, hogy Kanada most eh, olyan kormányt alakított, ahol a férfiak és nők száma megegyezik. Eh, a multilateralizmus eh, az pedig sokkal inkább szükséges mond most, mint valaha. Ami a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokat illeti, ugye mi a technikai aspektusait véglegesítettük a megállapodásunknak, az Európai Unió pedig tárgyal az Egyesült Államokkal is, illetve a mexikói megállapodás ügyében is tárgyal. A, ön szerint mennyiben lesz, lesznek ezek befolyással a kanadai megállapodásra, illetve mennyire fogja a kanadai megállapodás segíteni azt, hogy olyan megállapodások szülessenek, amelyek a globalizációt jobban kezelik. Viktor, köszönöm. Van egy kis problémánk, ahogy ön is tudja. Kis technikai kérdés. A Románia és a román kormány eh, természetesen támogatják a ratifikációs eh, folyamatot. Az én delegációm is Some progress in what which have been promised. Eh, láthatunk -e valami haladást abban az ügyben, hogy Kanada elmozdul a vízummentesség irányába a román és bolgár állampolgárokkal, mert ez valami olyasmi, ami a mi nemzeti partnerünkben parlamentünkben nagyon fontos. Miniszter azt, hogy most ön kap szót, ha is válasz. Köszönöm szépen a kérdéseket. Mennyi időm van? 10-15 perc. Nagyon sok kérdés hangzott el. Az elnöknek várnia kell. Hát nem, egy elnököt nem várakoztathatunk. Megszokta. Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, hogy annyira fontos számukra ez a vita, hogy eljöttek ma erre az eszmecserére. Ugye az európai parlamenti kapcsolataimat rendkívül fontosnak tartom, és értem, hogy mennyire fontos önök számára, hogy részleteiben megismerjék a megállapodást. Valószínűleg nem tudok minden egyes kérdésre választ adni. Nagyon sok kérdés hangzott el. Megpróbálok a fontos témákkal foglalkozni. Ha bármelyik kérdést kihagynám, ha nem válaszolnék rá, akkor Dan, kérem emelje fel a kezét. Dan Castello, ő az EU-s nagykövetünk. Ő mindig rendelkezésre áll. Most komolyan mondom, hogy ez tényleg fontos téma számunkra, úgyhogy tényleg szeretném, ha jó magam és a Kanadát képviselő más személyek választ adnának az összes kérdésre. Először is elnézést, de nem mutattam be a Stuart Huelt itt a bal oldalon, ő a főtárgyaló, és ő a főtárgyaló, és Steve Mauro, de Mauro is itt van, a híres Mauro. Olyan sokat hallottam Mauroról, ugye ő az önök tárgyaló partnere, nagyon örülök, hogy itt van, és akkor remélem később majd tudunk beszélni még a kanadai kormánycsoport kívül más kanadaiak is vannak itt, a Council of Canadian képviselője, ha jól tudom, és néhány kanadai gazda is itt van, ha jól tudom. Úgyhogy nagyon örülök, hogy eljöttek. Köszönöm, hogy követik ezt az eszmecserét. általános témákról is beszéltek, de vannak olyan témák, amiket nem említettek. Először is szerintem el kéne azt mondani, hogy amikor a kanadaiak és az európaiak beszélnek, néha szeretnénk négy szem közt beszélni, de aztán mégiscsak három fél lesz ott. Úgyhogy tényleg azt szeretném kérni, hogy Kanadára gondoljanak. Az egyik, az Európai Unió részéről az egyik fontos kérdést, hogy megértik, hogy mennyire fontos a nemzeti szuverenitás és a nemzeti államok szuverenitása az unión belül. Kanada egy önálló szuverén ország, 150. évfordulónkat jövőre ünnepeljük. Jelentős a történelmünk, független döntéseket hozunk nemzetközi szinten, nem csak kereskedelmi megállapodások tekintetében. Bemutattam ugye a nagykövetünket épp az előbb, és közel érzem magam hozzá, mert ő volt a vezetője, és az én választókörzetemet Bill Graham képviselte korábban, és védelmi miniszterként is dolgozott, pontosan amikor egy fontos döntést hoztunk, hogy nem lépünk be az iraki háborúba. Függetlenek vagyunk, meghozzuk a saját döntéseinket. És a kereskedelmi megállapodások esetében ez 100%-ig igaz. Ez egy EU-kanadai megállapodás, nem egy EU és valaki más közti megállapodás. És én kanadai kereskedelmi miniszter vagyok. És szeretném, ha tisztelnék azt a tényt, hogy mi eljövünk önökhöz, önálló országként, a világ 11. legnagyobb országaként, egy G7 országként, akkor velünk tárgyaljanak, kérem. Mi önöket tiszteletben tartjuk. Sok kérdés merült fel. Az a kapcsolatban itt közben gondolkodom, miközben beszélek, persze. Sok kérdés hangzott el a befektetési fejezetről. Néhány kérdés, egy vagy két kérdés jobb oldalról elhangzott, hogy ez most valóban szükséges-e a befektetési fejezet, aztán elhangzott olyan kérdés is, hogy elég erőse ez a fejezet, hogy megfeleljen az aggályokat eloszlassa, olyan aggályokat, amelyek fölmerülhetnek az emberekben, és volt még egy kérdéscsoport, egyáltalán miért kell befektetési fejezet a megállapodásba. Most ezekre a kérdésekre együtt szeretnék reagálni. Méghozzá támogatva a Kanada és Európai Unió közötti megállapodás részét képező befektetési fejezetet. Ez egy valós eredmény, ez egy nemzetközileg modellértékű megállapodás, és az egyik ok ennek a támogatására hogy valósá váljon ez a befektetési fejezet. Miért kell egyáltalán egy ilyen fejezet? Először is hat hangsúlyozzam, egyébként önök mindannyian tudják, akik önök találták ki az egészet, illetve bent, és az ő társai, ugye ők vetették fel a befektetési fejezet szükségességét. Azért van erre szükség, mert egy kereskedelmi megállapodás nem mindig és nem teljes egészében nemzeti bíróság hatája alá történik. Ugye Kanada és EU között kötünk megállapodást, szükség van valakire, akinek megvan arra a kompetenciája, hogy a vitás ügyeket megítélje az megállapodás alapján. Ez az egyik ok. Lehetne azt mondani, hogy ott van a WTO, és hogy mi lenne, hogyha erre hagyatkoznánk. Kanadának nagyon sok tapasztalata van a WTO-val. A WTO alapításában aktívan részt vettünk, hiszünk ebben, aktívak vagyunk ott, és aktív használói, felhasználói vagyunk a vitarendezési rendszernek. Az Egyesült Államokkal áll egyik legnagyobb kereskedelmi kapcsolatunk, fontos kereskedelmi partner, és nemzetközi szervezetként úgy gondoljuk, hogy a WTO nagyon hatásos lehet, amikor vita merül föl Kanada és az Egyesült Államok között. Múlt decemberben is volt egy ilyen esetünk. Ugyanakkor a WTO egy államok közötti vitarendezési rendszert jelent. Ez akkor megfelelő, amikor önök kormányként döntést hoznak, és egy nemzeti vitát állami szintre emelnek. De akkor ez már politikai döntésé, politikai kérdésé, politikai vitává válik. Kereskedelmi miniszterként elmondhatom, hogy nem minden kereskedelmi vitás ügy számára előnyös, és egyáltalán nem biztos, hogy mindig előnyös egy állam számára, hogyha minden egyes kereskedelmi vita politikai problémává válik, és államok közötti vitás kérdésé. Akik azt mondják, hogy valóban fontos, hogy legyen befektetési fejezet, azoknak azt mondanám, hogy akkor nézzük bele ennek a részleteibe. Progresszív kereskedelmi miniszterként, progresszív kormányként, miért támogatjuk erősen ezt? Először is a szabályozási mód miatt. Ebben a befektetési fejezetben nagyon pontosan le van írva a szabályozás, sokkal erősebben, mint bármilyen más befektetési fejezetben. Egy kereskedelmi megállapodásban nagyon fontos, hogy akkor tud elérni eredményeket, hogyha tartalmaz befektetési fejezet, fejezetet. A megállapodás pontosan azt tartalmazza, hogy van lehetőség a támogatási rendszer megváltoztatására. Most ez nem jelenti feltétlenül a befektetési fejezetet önmagában. A megállapodás explicit módon kimondja, hogy mondjuk 2008-ra, ha visszagondolunk, ugye nem mondhatom az, hogy ugye a mi nagyon jól szabályozott bankunk sem ismerte föl, hogy milyen a helyzet, ugye az is kérdés, hogy mennyire hisz az ember a kormányban. Minden esetre erre gondolnunk kell. A megállapodás explicit módon azt mondja, hogy a döntés nem tárgya a befektetési fejezetnek. Hallottam a múltban aggályokat arra vonatkozóan, hogy a befektetési fejezet meg tudja előzni azt, hogy egy állam kivonjon állami ellenőrzés alól, vagy, ki, vagy állami ellenőrzés alá vegyen egy korábban privatizált területet. Hát nem. Úgyhogy itt szeretném azt elmondani, hogy a régi ISDS-hez képest szeretném azt elmondani, hogy a demokratikusan választott kormánynak a kormányzási feladata szorosan kapcsolódik a megállapodáshoz, hiszen ez most precedens értékű lesz másfajta megállapodások, vagy jövőben megállapodások előtt is. Egy másik nagyon fontos aspektus a vitarendezési folyamat, amit, eljárás, amit ez a megállapodás tartalmaz. Közösen felállítunk valamit, kialakítunk valamit. Ez tényleg egy hatalmas dolog. Egy olyan dolgot hozunk össze, ami máshol nem is létezik. A mi új vitarendezési eljárásunkban lesznek olyan bírók, akik függetlenek, tehát ők nem a kereskedelmi jog területén dolgozó bírók. Ha valaki ide be akar ülni, akkor ezt a munkát végzi, és azok a bírók, akik a panelben ülnek azért, hogy a vitát rendezzék, őket nem a vitás felek választják ki. Ez egy nagyon fontos új fejlemény. Végül lesz egy pilot eljárás, egy pilot eljárás is. Ez is nagyon fontos, hiszen ahelyett, hogy panelt állítanunk föl minden egyes esetre, lesz egy fő szervezet, amely készben fogja ezt az egészet. Értem, hogy ebben a csoportban, mint bármilyen kanadai csoportban vannak ilyen emberek, azért azt szeretném elmondani, hogy abszolút támogatást kap ez a megállapodás a kormányunk, a parlamentünk, a állampolgáraink részéről. Nem arról van szó, hogy mindenki százszerzalékosan támogassa szidát, hogy teljesen egyhangú támogatást tudjunk elérni. Akik támogatják a kereskedelmet és a progresszív megállapodásokat, azoknak azért szeretném elmondani, hogy ennél jobb megállapodásra nincs lehetőség. Ez a megállapodás valóban fontos precedens fog jelenteni a progresszív kereskedelmi megállapodások előtt. Ez egy nagyon fontos lépés, és ez fontos. Hogyha úgy gondoljuk, hogy javítani kell a befektetési fejezeteket, akkor azzal, hogy beszélünk róla, azzal ezt nem oldjuk meg, hanem valahol el kell azt érni, hogy ez egy tényleg működő rendszer legyen. Úgyhogy tényleg úgy gondolom, hogy a progresszív gondolkodóknak támogatniuk kell ezt a munkajogi kérdések, ILO, ezzel kapcsolatban elmondanánk, hogy nekünk nagyon fontos az új Kanada-EU munkajogi csoportunk, ugye önök európaiak, talán különösen a német kollégák különös tapasztalattal rendelkeznek ebben a témában. Számukra nagyon fontos ennek a testületnek a felállítása. Az ILO egyezménnyel kapcsolatban elmondhatom, hogy Kanada már az ILO egyezmények gyakorlati megvalósításának a szintjén van. És a kormányomnak különleges szerepe van ebben. Mi hiszünk abban, hogy most már öt hónapja folyamatosan alakítjuk ki az intézkedéseket, az előző kormány által hozott intézkedéseket alakítjuk át, az nyolc ILO egyezményből hatot már átvettünk, a hetediken most dolgozunk. A kollégám szerint júniusra sikerül lezárni ezt, ez a gyermekmunkáról szól, és ezt követően fogjuk lezárni a nyolcadikat. Más nagy országokkal is együtt dolgozunk ezeken a témákon, csak szerettem volna bemutatni, hogy mik itt a különböző szempontok mindjárt bevesz, befejezem a reakciómat, de még a román kolléga kérdésére is szeretnék reagálni. És Bulgária, igen, de ön Romániából van. Elnézést, hogy a hölgy kérdésére nem tudtam reagálni. Én inkább a kanadai, torontói olasz kerületet képviselem, úgyhogy nagyon fontos számomra, hogy elmondjam a a, otthon majd, hogy beszéltem az Európai Parlamentben egy olasz képviselőasszonyjal. Uh, but... Román kérdéssel kapcsolatban, román-bolgár kérdéssel kapcsolatban, ahogy tudják, stratégiai partnerségi vállalásaink vannak, és ebben azt vállaltuk, hogy Európa és Kanada között a vízamentes utazás lehetővé válik. Ez egy fontos vállalás részünkön, ezt alá is írtuk, és fontos számunkra. Tudjuk, hogy ezt még nem sikerült elérnünk Romániával és Bulgáriával. Energikusan dolgozunk ezen, ahogy ön is tudja, több megbeszélés, több találkozó folyik most is ebben a témában. És ahogy tudja, én kereskedelmi miniszter vagyok, nem bevándorlási miniszter. Én a bevándorlási miniszterhez tartozik, de megígérem, hogy a miniszterelnöknek és a bevándorlási miniszternek is tolmácsolni fogom, hogy önök számára mennyire fontos ez a kérdés. Akkor még egy szót, még egy mondatot hadd mondjak, egy utolsó sztorit. Egy pozitív megjegyzésre szeretném zárni a reakciómat. Néhány ember részéről hasz, hallottam egy olyan aspektust, amit tényleg én is osztok. Európa ha Európa nem tud Kanadával megállapodni, és Kanada Európával, akkor ki kivel fog tudni megállapodni? Valóban. A világban úgy gondolom, hogy nagyon sok aggály merül fel a kormány intézmények hatékonysága tekintetében. Egyáltalán tud-e bármit csinálni egy kormány, és én tényleg úgy gondolom, hogy ez a modellértékű megállapodás Európa és Kanada között nagyon sok a közös értékünk. Egy olyan megállapodás, amelynek a, az alapja a nemzetközi kereskedelmi agenda, és fontos előremutató progresszív elemeket tartalmaz ami a közös prosperitásunkat fogja megerősíteni. Úgy gondolom, hogy ezt valóban közösen támogatnunk kell. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen azért is, hogy eljött, felszólalt körünkben, megválaszolta a kérdéseinket. A híres moziban, a Kaszablankában mondják ugye, hogy egy nagyszerű barátság kezdet ez, hát ez ránk is igaz. Gut, liebe Kolleginnen Kollegen. Köszönöm, kedves kollégák. Foglaljanak helyet. Tízes napi rendi pont a következő. Makro pénzügyi támogatás Tunézia számára. Erről már beszéltünk, ezt még cseréltünk, az affett tájékoztat bennünket arról, hogy állásfoglalás infent kapunk tőlük, és a Költségvetési Szakbizottság szintén mindenek ellenére gyorsan megvitatjuk. ez a jelentőstevő neki adom meg a szót. Oui, euh, merci beaucoup, monsieur le président. Comme vous venez de le rappeler, nous... Köszönöm, ahogy ön is mondta, ezzel a kérdéssel már foglalkoztunk, nem halad? Je recommence, c'est bon? Voilà. Köszönöm, mindenki hallgat. Jó. Akkor elnök úr, ahogy ön is mondta, valójában ezzel a kérdéssel már foglalkoztunk, és hát mindenki ismeri a tunéziai helyzetet, tehát nem fogok eh, ezzel különösebben foglalkozni. Nagyon nehéz helyzetben van Tunézia, eh, és erről már hosszasan beszéltünk, nem csak eh, a rendkívüli intézkedések, amelyeket el kellett fogadni, hanem a kormányzati problémák miatt is. Nagyon súlyos súlyos a helyzet a líbiai kontextusban, aztán közelmúltban terrorista támadások voltak eh, Tunéziában. Eh, mindenki tudja, hogy a tunéziai kormány eh, korábban már kapott egy makrogazdasági támogatást 300 millió euró értékben, és a tunéziai kormány egy második 500 milliós tételt kér most. Erről szól a bizottsági javaslat, és ezzel kell most foglalkoznunk. Eh, ahogy önök is tudják, az Európai Bizottság hat módosítóval láttál a saját eredeti e, kezdeményezését, javaslatát, a tanács pedig e, újra jóvá hagyta ezt a javaslatot azért, hogy ne veszítsünk időt, e, és minél előbb megvalósuljon ez a makrogazdasági támogatás, mert Tunéziának erre nagy szüksége van azt gondolom, hogy okos lenne és észszerű, hogyha mi is megpróbálnánk a módosítókat elkerülni, hogy minél gyorsabban tudjuk jóváhagyni ezt a szöveget. Én ez nem fog jövőre nézve precedens teremteni ezt, tehát barátian mondom a bizottságnak. Lehet, hogy egyszerűbb lenne, hogyha a bizottság nem nyújtana be módosítókat a saját javaslataihoz, mindegy az AFET bizottság pedig csak egy levélben adta a hozzájárulását, tehát máshogy fogjuk ezt csinálni a jövőben, nem lesz precedens. Látva Tunézia nehézségeit, teljesen egyértelmű, hogy a tunéziak várják ezt a pénzt, tehát gyorsan kell reagálni erre a kérésre, és a lehető leghamarabb az első összeget át is kell utalni nyáron vagy a nyár után. E, ne felejtsük el, ahogy e, ott van ez a szabadkereskedelmi megállapodás is, illetve van egy e, törekvés arra is, hogy elmélyültebb kapcsolatokat hozzunk létre Tunézia és az Európai Unió között. Fontos, hogy a parlament pontos, hogy a bizottság figyelembe vegye azt, hogy nem akarunk aszimmetrikus megállapodást, átlátható módon kell létrehozni ezt a megállapodást. A harmadik dolog pedig erről már beszéltem akkor, amikor Tunézia nagykövete itt járt köztünk. Mindannyian tudjuk, hogy Tunézia nagyon eladósodott. Természetesen most kénytelenek leszünk pénzt adni nekik, de innovatívabb megoldásokat kell kitalálnunk a jövőre nézve, E, most 50% fölött van már az eladósodottság. Amikor legutoljára a nagykövettel beszéltünk, akkor beszéltem arról, hogy próbáljuk meg átalakítani, a franciák már megcsinálták, hogy az adósságot átalakítják beruházássá. Egyébként ezt már megtették a franciák, a németek, a belgák erre készülnek. Talán a jövőre nézve ez egy olyan út lehet, amit érdemes átgondolni és igazándiból ezt a kérdést föl is tenném az Európai Bizottságnak majd. Ennyit tudnék most elmondani, a dossziét egyébként mindenki jól ismeri. Köszönöm. Köszönöm, Deszesz asszony. És most az árnyék előadók következnek. E Köszönöm, elnök úr. Egyetértünk azzal a megfogalmazással, amit most hallottunk az előadó részéről. A néppárt nevében szeretném kifejezni, nem is tudom, hogy hogy fogalmazzak, hogy bizonyos aspektusokat azért részletesebben meg kell vizsgálni. Az első kérdés maga az Európai Bizottság javaslata, ahogy megkaptuk, ugye maga a bizottság az első standardizált szöveget megváltoztatott, makropénzügyi támogatás. Mik azok az aspektusok, amelyekkel foglalkozni szeretnék? A javaslat 3-as cikk 1-es pontja, ezt kivették, a bizottság szándéknyilatkozatot fogad el, amely a pénzügyi feltételeket tartalmazza, amelyek feltételei az unió makrofinanszírozási támogatásának, és ehhez még tartozna egy ütemterv is a feltételek teljesített tekintetében. Most ezzel a fejezettel kapcsolatban azért fölmerülnek a kételjek, hiszen úgy tűnik, hogy maga a bizottság is benyújtott módosít, illetve a bizottság most végül is nem akarja változtatni a szöveget, és azt kéri, hogy mi se nyújtsunk be módosító indítványokat. Azért ezzel együtt szeretném elmondani, hogy itt egy sor strukturális reform előírása szerepelt feltételként, enélkül nem lehet elérni azokat a változásokat, amelyeknek hosszú távon pozitív hatása lehet. Az előadóhoz hasonlóan én is szeretném hangsúlyozni, hogy a, ne szegjük meg rendszeresen az általános szabályt. Egy másik gondolat, ami a frakcióm számára fontos, hogy meg kellene vizsgálni, hogy milyen támogatási makroszintű pénzügyi támogatás hogyan lehetne esetleg a bevándorlási, a illegális bevándorlási áramlatban plusz szerepet adni a Tunéziának. Tehát tosztjuk azt, hogy sürgős, sürgős megadni ezt a lehetőséget. Minden egyetértünk, de azért szeretnénk azt is hangsúlyozni, hogy vannak olyan aspektusok, amelyek egyrészt a arra vonatkoznak, hogy nem lehet állandóan megszegni az általános szabályokat. Másrészt komolyan figyelembe kell azt is venni, hogy válaszra is szükség van a reform folyamat mentén, de főleg a migráns folyamat kezelésére gondolunk e tekintetben. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm szépen. ECR részéről Lunz képviselő. Igen, támogatjuk a jelentéstevőt, és módosítót nem tereztünk be terveink szerint. Köszönöm GUE részéről. Leak lenne, úr lenne, de Helmut fogja szokás szerint. Igen, sajnos. Bocsánat. Elfelelkeztem a saját frakciómról. Bocsánat. Elnök úr, hát ezt nem is értem hogyha engem elfelejt, akkor ez már aggályos. Még a Ha róla megfelelkezik. Minden esetre. Komolyan. Mindannyian egyetértünk, több alkalommal el is mondtuk, hogy a politikai, gazdasági, diplomáciai gesztusokat ugye ismételjük, föntartható módon támogatjuk a sürgős esetek, nél ugye a meglévő eszközeinket nehéz használni, erre az előadó is említett, ugye például az olívaolaj témájában is sürgőségi eszközökre volt szükség, az egyeztetések célja tekintetében. Ugye most nem mondom, hogy ez súlyos, de azért én is el szeretném mondani, hogy a Ma reggel óta halljuk azt, hogy újra kell gondolni a szabadkereskedelmi tárgyalásainkat, legyen ez átláthatóbb, egyeztessünk a, a, a szociális partnerekkel is, ez nagyon is igaz Tunézia esetében is. A makroszintű pénzügyi támogatás 500 millió euróról van szó, ugye a parlament el kell, hogy fogadja, a lehető legsürgősebben ezt ugye ki akarjuk adni ezt a pénzt, ahogy az előadó is mondta. Örülök annak, hogy a, felt, a demokratikus feltételeket hangsúlyozzuk, ami az én frakcióm számára különösen fontos, úgy gondolom ezzel mindenki egyetért. A néppárti hozzászóláshoz is szeretnék csatlakozni. Úgy látom, hogy a bizottság egy bizonyos rugalmasságot gyakorol a demokratikus feltételek, nem bocsánat, gazdasági feltételek tekintetében. A struktúrális makrogazdasági reform elvárások tekintetében ugye nehéz látni, hogy ezek működnének. Ugye, sőt, a strukturális reformok tekintetében azért súlyos kételjeink vannak. Még egy megjegyzésem, az előadó szavait szeretném újra hangsúlyozni. Ez egy kölcsön, a makroszintű pénzügyi támogatást vissza kell fizetni. Mi a helyzet most az államadósággal Tunéziának? Úgyhogy fontos vitát kell, hogy folytassunk arra vonatkozóan, hogy ezzel mi történjen. Átalakítás, átütemezés, átstruktúrálás, mert egyébként ugye ez csak kiadott pénz lesz, úgyhogy fontos, hogy ezt egymás közt egyeztessük. Lángóra elnézést, hogy ha már szót kaptam, ilyen hosszasan szóltam. Köszönöm szépen, Marál úr. Helmut. Köszönöm, elnök úr. Ott veszem föl a fonalat, ahol az előző hozzászóló lejtette. Borrell Patrick Lerik árnyék előadónk, és azt hangsúlyozná, hogy támogatjuk annak szükségességét, hogy megoldást találjunk Tunézia nagyon nehéz gazdasági helyzetére. Különösképpen az átalakulás nehézségeit gondolok. Tudjuk, teljes mértékben, hogy bármely pénzügyi támogatás segítség üdvözlendő. A probléma azonban az, ahogy ezt reggel a költségvetési kérdések vitája során is felvetettük, nem csak abban a kérdésben áll, hogy mire adunk ki Európai Uniós pénzt, hanem milyen pozícióból kapjuk a pénzt. Tehát ha, és itt osztom az jelentéstevő álláspontját, hogyha az MFA-t egyfajta hitelként nyújtjuk, akkor vissza kell fizessék. Akkor mi magunk taszítjuk nagyon nehéz gazdasági helyzetbe Tunéziát. Tehát ha e felé megyünk tovább, akkor végig kell gondoljuk ennek a konzekvenciáit. Emlékezzünk a szakbizottság előtt a nagykövet által mondottakat, aki akkor azt mondta, hosszabb távon kellene vizsgálódnunk, tehát több pénzügyi segítség, a segítség kellene a cél legyen kisebb rátákkal, de nem súlyos kondíciókkal. Ugyanakkor a Memorandum Understandingben és a bizottság javaslatában világos rendelkezések vannak arról, hogy a strukturális reformokban pontosan miről lenne szó. Emlékezzünk, nézzük meg Görögországot, meg több más országot, ahol Memorandum Understanding nyomás gyakorol országokra és kormányokra, és nehéz helyzetbe hozza őket. Úgyhogy gondoljuk újra az egészet, és mindjárt lezárom. Brock úr levele, mert Langer önnek írt, ő emlékeztetett arra, hogy itt nem szorít bennünket az idő, hiszen még itt a ramadán előttünk áll, és aztán a nyári szünet következik, úgyhogy van időnk újra, vitat, újra megvitatni ezt a kérdést. Sometimes time. Néha az idő azonban egy relatív dolog, és adó úr. Je comprends pas bien le lien entre le... Nem értem a ramadán és az iskolai szünet közti összefüggést. A ramadán az nem szünet, az valami más. De de Sarnez asszonyjal és jelentésével összességében egyetértek amely arról szól, hogy meg kell találni a módját, hogy hogyan tudjuk a lehető leggyorsabban és leghatározottabban segíteni Tunéziát. Egyértelműen én úgy gondolom, hogy eddig Európa nem felelt meg a tunéziai eh, követelményeknek, igényeknek, sem beruházásokban, eh, sem a geopolitikai helyzet kezelésében. Ugye ott van Líbia a szomszédban, Algéria a másik oldalon, Száhel és amikor látjuk a, a demokratikus reményeket, amelyek Tunéziát éltetik, akkor néhány százmillió euró az nem lehet tétel, tehát azt gondolom, hogy a nagyvonalú megoldást kell találnunk. 2012-ben a parlament egy állásfoglást fogadott el arról, hogy eh, a diktatúra által felhalmozott adóssággal eh, valamit kezdeni kell. A bizottság jobban tenné, ha ezt eh, újra átgondolná. Tehát az elmúlt évtizedekben felhalmozott tunéziai adósság elengedését, vagy valamilyen más módon történő kezelését. Az új program kondicionalitásokat is megfogalmaz. Az IMF feltételei nevezetesen bizonyos szociális intézkedések, humanitárius intézkedések, ez megint csak nem felel meg annak, amit tenni kellene. Nyilván nem akarunk módosítókat benyújtani, mert gyorsan kell lépni, de már megint nem sikerül megfelelnünk a saját magas elvárásainknak. Köszönöm. Thank you, Mr. Chairman. I know that the... Köszönöm, olaszul folytatom. Grazie mille. Köszönöm szépen. Nem csak árnyék előadóként szerettem volna felszólalni a tárgy szerinti jelentés témájában, hanem mint a politikai jelentésnek az előadója, amit az AFED szakbizottságban készítek Tunéziáról. Muszáj egyetértenem teljes mértékben, hogy hangsúlyoznunk kell, hogy nagyon fontos a demokratikus átalakulás, hogy meg kell, hogy erősödjön a demokrácia Tunéziában, annak ellenére, hogy rendkívül nehéz a kontextus részünkről, energikus és teljes mértékű kell, hogy legyen a támogatás. Sajnos miután elemeztük az eszközöket, például Ukrajna esetében is, meg kell, hogy mondjam, hogy nem tettük meg ezt az erőfeszítést. És ez egyértelmű, hogyha figyelembe veszük, hogy egyrészt igaz az, hogy az eszköz európai szomszédsági eszköz és a makro pénzügyi támogatás eszköze a demográfiai adatokhoz arányosan eltér Ukrajna és Tunézia esetében. A beruházási banki hiteleket, az IPÁT is figyelembe kell venni, és a donorországok, a donorszervezetek feladatát is föl kell, hogy mérjük, hiszen ez támogatja mi támogatásunkat is és végig kell, hogy gondoljuk a hitellel kapcsolatos kérdéseket is, Zsada úrhoz csatlakozom ebben a témában, és újra végig kell gondolni, hogy legyen egy befektetési alap, ami ösztönözni tudja a gazdaság egyes ágazatait, hogy harcolni lehessen a hatalmas gazdasági és szociális válság ellen. Hogyha nem veszük fel a harcot a szociális és gazdasági válsággal, akkor egyrészt az ország a ki lesz téve az ISIS-nek és a szélsőségeseknek, másrészt pedig fölmerül a kockázata a visszalépésnek, esetleg egy újabb autoritár rezsim felállásának, ami lehet, hogy a lakosság a válság közepén egyetlen megoldásnak tekint. Ezt nem engedhetjük meg, ezért hangsúlyozom, hogy mindenképpen megszavazzuk ezt a makro pénzügyi támogatást, ami Véleményünk szerint ugyanakkor egy komplex terv része kell, hogy legyen, mert önmagában biztos, hogy nem elégséges, tovább kell lépni. Meg kell, hogy értsük, hogy Tunézia nem csak a lakosság száma miatt fontos, hanem ha észak-afrikai kontextusban és általában az arab világban gondolkozunk, modellértékű lehet Tunézia szerepe. Az egyetlen olyan kérdés, amire vonatkozóan esetleg módosító indítványt fogunk benyújtani, a kiadott alapok nyomon követésére vonatkozik, vagyis hogy bizonyos feltételeket teljesíteni kell, és hogyha ezek folyamatosan nem teljesülnek, ez a folyamatos, ez aggályos számunkra ez a megfogalmazás. Lehet, hogy azt fogjuk javasolni, hogy egy kicsit keményebb ellenőrzés megfogalmazást alkalmazunk. Nem biztos, hogy erre szükség lesz. Most biztos, hogy teljes mértékű támogatásról kell biztosítanunk Tunéziát. És főleg ösztönözni kell a közigazgatás jelentős reformját. Fontos, hogy hatékony legyen a közigazgatás, és a hát ténylegesen tudják használni azokat a támogatásokat, azokat a segélyeket, amelyekkel a gazdasági és szociális válság közepén harcolni tudnak. Köszönöm. Thank you. Thank you once again. I know we're talking about the... Köszönöm szépen. Tudom, hogy most makrofinanciális pénzügyi támogatásról van szó Tinazia számára. Van még egy kérdésem, amely nem közvetlenül kapcsolódik a témákhoz, mégis, mégis kapcsolódik hozzá. Ebben a jelentésben 500 millió euróig nyújtanánk támogatást Tunéziának hitelformájában. Nem sokkal jobb benne talán, hogyha a hitelek mellett a kereskedelmi kapcsolatok számára, a javak szolgáltatások nyújtására is nyújtanak támogatást, hogy így munkahelyeket hoznák létre Tunéziába közvetett módon, és ez sokkal jobban segíteni Tunéziát, mint ha csak pusztán hiteleket adnánk. Van még egy dolog, ami Tunézia termel és alad az EU-nak, és fontos nekünk, ez a foszfát 2010 és 15 között több mint egy millió tonna foszfát terméket öt, ez a vegyiparnak, az élelmiszeripar, agráriparban a, a, nagyon fontos alapanyag. Sajnos néhány héttel ezelőtt az Európai Bizottság beterjesztett egy javaslatot, egy új műtrágya szabályozást, mert nagyon szigorú követelményeket szab meg a foszfát importjára vonatkozóan is. Mivel jelentős részben ez importból származó anyag, és Tunéziából, és akkor Tunéziából tiltaná az importot ez a javaslat. Hát hosszú távon tehát megadjuk a hiteleket Tunéziának, miközben nem vásárolunk tőlük egy olyan terméket, amelyet ők szívesen adnának, és szívesen vennénk. Ennek így nem sok értelme van összefüggésében, ezért vetem fel a jelentéstevőnek ezt a problémát. Már felkértem talán az új műtrágya rendelet vagy szabályozás tekintetében végig gondolhatnánk ezt hogy a foszfát import miképpen alakítható, mert egyik kezünk más csinál, mint a másik, ennek is sok értelme nincsen. Viktor, thank you very much. In this... Köszönöm. Ebben a támogatás és szolidaritás szellemében, amely nyilvánvalóan politikai forrásokból is táplálkozik, egy kézzelfogható ügyet is felvennék, felvetnék. Tunézia újonnan legitimitást nyert kormánya, hivatalosan és formálisan is, azt kérdezte az európai bankoktól, hogy vajon Ben Ali lopott el eszközöket a tunéziai néptől, elrejtem európai bankokba ezeket. Azt kérték az európai bankoktól, hogy ha van ilyen összeg, akkor azt térítsék vissza. Nem a Mossack Fonseca-ra gondolok, hanem az európai bankokra Egyetlen európai bank sem válaszolt az, a tunéziek kérdésére. Legyünk őszinték, barátaim, lehet szép beszédéket tartani, ám lenne egy nagyon egyszerű megoldás, megkeresni ezeket a pénzeszközöket, és visszajutatni jogos tulajdonosainak, a tunéziai népnek. Ez valószínűleg sokkal több, mint a most megtárgyalt hitelek ügye. Azonnal gazdasági dinamikát vihetne a tunéziai ö, társadalomba, és bemutatni, hogy nem csak beszélünk dolgokról, hanem tudunk segíteni is. Meg lehetne aztán nézni, mennyi pénz van Szaudarábiában, ahol védik Ben Ali urat, és Szaudarábiában van is partner megállapodásunk. Ugye a vadászgépeket szívesen adunk el nekik, hát beszéljünk a tunéziaktól ellopott pénzek ügyéről is, Tehát nem vagyok utóp, nem utópia arról beszélni, hogy lehetne valamit tenni, próbáljuk meg. Köszönöm. Következő hozzászóló most valóban az Európai Bizottság. Thank you, Mr. Chairman. I will try to react briefly to... Köszönöm, elnök úr. Röviden szeretnék reagálni a megjegyzésekre. A támogatás formája és az, hogy hitelt adunk, és a lehetséges ástruktúrálással kapcsolatban szeretném elmondani, hogy Tunézia eladósodottsági helyzete nem drámai. Az indikátorok relatív, relatív módon relatíve elfogadhatók, trend szempontjából is, szint szempontjából is. Részletes elemzést végzett az IMF, és ez megerősíti a trendek fenntarthatóságát, hiszen a egyfőre jutó Tunézia jövedelem és az eladósottsági szint szempontjából az ország nem teljesíti azokat a feltételeket, kritériumokat, amelyek esetén a ország makrofinanszírozási támogatást kap. Általában alacsonyabb egyfőre jutó jövedelem esetén szoktunk ilyen támogatást biztosítani. Nagyon nagy erőfeszítést tesz és tett az elmúlt három évben, két-három évben az Európai Unió azért, hogy támogatást biztosítsunk Tunézia számára. Tunézia volt a tavaszi, a tavaszi a Spring, az ernyő programnak is a fő kedvezményezetje. Ugye ebben az országban történik a legtöbb előrelépés a politikai reformok területén, ezért már eddig is jelentős erőfeszítéseket tettünk, Európai Beruházási Bankon keresztül is Tunézia az egyik legfontosabb kedvezményezetje a banknak, ahogy ez egyébként szerepel a bizottsági javaslatot kísérő dokumentumban. Deszárnés asszony javaslatára rátérve, és hogy hogyan lehet ástruktúrálni, vagy hogyan lehet átalakítani be, fektetésé ezt a tartozást. Ez egy nyitott kérdés, a hatóságoknak ezt végig kell gondolnia. Ugyanakkor azért szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ezt végig kell gondolni, mert az ástruktúrálásról most megindítanánk bármilyen eszmecserét, annak negatív hatása lehet a piac, piaci hozzáférésé szempontjából. Nehéz egyensúlyi helyzetben van most az ország, még mindig piaci hozzáférésre van szüksége a, a, az országnak. Egyébként a magyarázó kísérő dokumentumban mindez szerepel az országnak sikerült egy milliárd dollárt a tavaly év elején viszonylag megfelelő módon teljesíteni, visszafizetnie, kamatot is kell fizetni, de maga a piaci hozzáférés jelentett itt fontos aspektust. Annak ellenére, hogy mi itt hitelről beszélünk, azért a feltételek nagyon kedvezőek, ugyanolyan kamaton adjuk ezt, olyan kamattal, mint a nemzetközi uh, piacon. A két első részlet esetében 1%-kal volt alacsonyabb a piaci kamatnál ez a szint, tehát nagyon ráadásul akár 15 éves visszafizetési időszakra adjuk, tehát ezek puha engedményezett hitelek, és így ez segíti az országot a hitelstruktúrája átszervezésében is. Ramadán, amit említettek, és az APET bizottság levelében is szerepel. Ezt nem látjuk problémásnak. Már a jövő héten meg akarjuk kezdeni a szándéknyilatkozatról a tárgyalást. Reméljük azt, hogy a következő két hónapban jelentősen előre tudunk lépni a tárgyalások során. És így készen fogunk állni a dokumentumok aláírására, és meg tudjuk kezdeni a végrehajtást, amint a társ jogalkotó elfogadja a javaslatot rugalmasság. Az egyik parlamenti képviselő rákérdezett erre a műveletet kísérő programokra. Meg kell, hogy mondjam, hogy már az első művelet során is, aminek a végrehajtása most történik, jelentős rugalmasságot gyakoroltunk. Az, mi elvünk az, hogy hatósági programok mentén dolgozunk. Ha megnézzük az első műveletnél a feltételeket, ez valóban azt tükrözi, hogy a hatóságoknak mi áll a szándékában. Ugyanakkor nem kéne túlságosan puhán kezelni a feltételek kérdését, amikor Tunéziát segítjük. A bizottság úgy gondolja, hogy nem egyszerűen pénzzel segítjük Tunéziát. Tunéziának súlyos strukturális lemaradásai vannak a gazdasági rendszerben, ezeket kezelni kell. Ha nem kezeli, akkor vissza fog esni az ország. Nem a politikai rezsimmel kapcsolatos problémákról van csak szó, hanem a gazdasági rendszerről és modellről. Meg kell, hogy reformálják a rendszert gazdasági fenntarthatóság szempontjából is. Fontos, hogy együtt a többi donorokkal, többi intézménnyel együtt elérjük, hogy az ország ne feledkezzen meg a reform agendájáról. Deszárnesz asszonynak szeretnék köszönetet mondani a jelentésért, a megközelítésért is, amit javasol, vagyis, hogy nem fognak készíteni módosító indítványokat. A tanács úgy tűnik, hogy szintén támogatólag áll hozzá a javaslathoz. Reméljük, hogy előre tud lépni ez a javaslat, és így a szoros határidőket teljesíteni tudjuk, Tunéziát egy nagyon kritikus makrogazdasági helyzetben így segíteni tudjuk. Szárnes asszony. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Néhány szó először is szerettem volna azt hallani, hogy a bizottság azt megerősíti, hogy ez nem volt precedens, ahogy megpróbálták módosítani ezt a szöveget, tehát jó lenne, hogyha kimondanák, hogy ők sem tekintik ezt precedensnek, és ezzel bezárom ezt a zárójelet. Nos, akik itt megszólaltak, azok mind elismerték, hogy sürgős a kérdés. Én köszönöm is az árnyék előadóknak, akik megfogadták, hogy nem, nyomta, nem nyújtanak be módosítókat, hogy gyorsan menjen a dolog, mindenkinek köszönöm. Mindenki elismeri azt is, hogy a szolidaritás egyik legfontosabb eleme, Eh, az, eh, ez a pénz, mert eh, szüksége van Tunéziára, Tunéziának erre a pénzre, és ezzel valójában magunkat segítjük, ami igazándiból igaz is, tehát ennél egy szolidaritást is mutat egyébként ez a makrogazdasági támogatás, ami pedig a feltételrendszert illeti. A kondicionalitás, demokratikus kondicionalitás az, az jogos, ugye Tunézia átmenetet csinál a demokráciába, aztán a strukturális reformoknál az, beszéltek a lazaságról az előbb a bizottság részéről, de ugye egyrészt van a lazaság, másrészt pedig az intelligens megközelítés E, igazándiból egy jövőképet kell a tunéziaiaknak találniuk, e, e, nem lehet csak a reformokat erőltetni. Nyilván az államháztartás nagyon fontos, a józanság fontos, persze, a jó gazdálkodás fontos, ugyanakkor szeretnénk, hogyha Tunéziának lehetne egy jövőképe, és gazdasági növekedés, és gazdasági tevékenység. Ez az, aminek, amire Tunéziának szüksége van, és azt gondolom, hogy itt kell nekünk többet tennünk. Minden esetre köszönöm tehát mindenkinek a támogatást. Köszönöm. Thanks a lot. Köszönöm szépen. Viszármez asszony. A módosítók határa, nem mondtam. Április 27-e lesz, 12-kor délben szavazás pedig május 23-24. ülésünkön lesz. Tekintettel arra, hogy az ekvádori miniszter itt van már, és 7 perc van, 7 perc van csak az eredeti napirendből, szerintem változtassunk a menetrendem, és egyből kezdjük meg az eszmecserét az ekvadori miniszter úrral, és aztán az UNC rendeletet majd ezt követően tárgyaljuk meg. Miniszter úr, először is hadd fejezem ki sajnálatomat, együttérzésemet hazában lezadott nagy földrengés áldozatai kapcsán, és azt kérem, hogy egy perc néma csenddel emlékezzünk meg a földrengés áldozatairól. Thanks a lot. Köszönöm. Miniszter úr, üdvözöljük Önt a Kereskedelmi Szakbizottság ülésén. Delegációnak tagjait is, a külkereskedelmi miniszter helyettesét a Gazdasági Fejlesztési Tanács alelnökét. A kolumbiai és ekvadori megállapodások tárgyában Ekvádorban néhány héten jár delegációnk, és arra törekszünk, hogy eh, halad, tudjunk, és felkészüljünk a szavazásra az Ecuadorral kötöndő kereskedelmi megállapodás tárgyában. Nagyon értékeljük azt, hogy eljött, és megmutatja velünk ennek a folyamatát. A holland elnökség is elkötelezett hívva annak, hogy felgyorsítsuk ezt a folyamatot. Én azonban nem, nem azért vagyok itt, hogy hosszú beszédet tartsak, hanem annál inkább, sokkal inkább azért, hogy önnek megadjam a szót, parancsoljon. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la... Üdvözlök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Szeretnék köszönetet mondani az elnök úrnak, a kedves szavaiért, és szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak, hogy megemlékeztek a földrengés áldozatairól. Nagyon nehéz a helyzet most hazámban. És szeretnék azért is köszönetet mondani, mert azonnal támogatást, segítséget kaptunk az Európai Uniótól és az Európai Unió tagállamaitól ebben a kezdeti nagyon nehéz időszakban, amikor sürgős segítségre van szükségünk, múlt szombati földrengés miatt. A helyzet komplex országomban. Az ekvadori kormány számára nagyon fontos az Európai Uniós megállapodás Kolumbia és Peru hasonlóan csatlakoznánk ehhez a keretmegállapodáshoz. Az ekvadori kormány delegációja itt jelen van, a külügyminiszter helyettes és egy delegáció jött velünk a magánszektor képviseletében. Továbbá magán szervezetek, gyártói, exportőr szervezetek képviselői is itt ülnek a teremben velünk. Továbbá az importőrök, európai vásárlók is itt vannak a teremben, akik ekvádori terméket vásárolnak. Mindannyian egyetértünk abban, hogy ez a megállapodás az Európai Unióval rendkívül fontos. Hogy rátérjek a lényegre, szeretnék néhány fontos adatot megosztani önökkel, arra vonatkozóan, hogy hazám az utóbbi években milyen fontos előrelépést tett a gazdasági és szociális jogok területén. Az utóbbi években az ekvadori állampolgárok nagy többségének a döntése alapján egy olyan fejlődési modellt alkalmaztunk, egy olyan kormányjal, egy olyan politikai rezsimmel, amely tiszteletben tartja az emberi jogokat, a gazdasági és polgári jogokat, nagyon fontos ezek az elemek a kormányunk számára. Az ekvadori gazdaság Latin Amerikában az egyik legmagasabb növekedési százalékot mutattak. 2007 és 2015 között körülbelül 4 százalékos volt az átlagos növekedés. Sajnos a múlt szombati eseményeknek negatív hatása lesz a gazdasági növekedésre is. És még két további külső elem hat negatívan a gazdaságunkra. az Európai Parlament bizottságaival, szakbizottságaival megosztottuk már ezt az információt. A kőolaj ár jelentősen csökkent az utóbbi időben. Ez néhány ország számára pozitív, viszont Ecuador számára ez egy negatív jelenség. 2014-ben az exportunk 52%-át a kőolaj jelentette. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy sokkal kevesebb az állami bevétel a kőolajár csökkenése miatt. Egy másik jelentős kihívás a dollár árfolyamnak az alakulása. A dollár felértékelése a mi valutánkkal szemben szintén negatívan hat a gazdaságunkra. Az Egyesült Államok, tehát amerikai dollárt használunk állami valutaként, vagyis a felértékelődik a valuta, az jelentős kihívás jelent számunkra a nemzetközi piacon való részvétel tekintetében és a gyártóink nemzetközi piaci fellépése tekintetében. Szeretném hangsúlyozni, hogy Ecuadorban semmilyen szociális dömping jelenség nem fordult elő. Nagyon szigorú szabályokat alkalmazunk a munkajog területén, környezetvédelmi jog területén. Mindez persze plusz költséget jelent az előállítás szintjén. Gyártásunk minőségi, jelentős az export, viszont ezek miatt a tényezők miatt nem tudjuk fölvenni a versenyt más országok termékeivel. Olyan országok termékeire gondolok, amely országokban olyan gyakorlatot követnek, amivel mi nem értünk egyet, és biztosak vagyunk abban, hogy Európa számára is ugyanez a kérdés felmerül. Fejlődési modellünk célja a szegénység csökkentése, visszaszorítása volt. Ecuadorban a szegénység 13%-kal csökkent. jelenleg a szegénységi index 25%-on áll, és a szélsőséges szegénység 10% alá visszaszorult. Ez az első alkalommal forult elő. 2015-re ez 8%-os lett. Ez azt jelenti, hogy 15 milliós lakosságból 15 milliós lakosságból másfél millió embernek sikerült kilépnie a szegénységi csoportból, a szegények csoportjából. Ez egy egyik legfontosabb elért eredményünk. Erre valóban büszkék vagyunk, minden ekvadori büszke erre az eredményre. A szegénység visszaszorítása nagyon fontos, ezt kísérte a különbségek, az egyenlőtlenségek visszaszorítása is. Tudjuk, hogy ez a növekedés a jólét szempontjából egy fontos kérdés. Az ekvadori kormány filozófiájának ez része az egyenlőtlenségek felszámolása háromszor olyan gyorsan következetben állunk, mint más latin-amerikai országokban. Egyetemű kormánypolitika eredménye ez. a lakosság alapvető szükségleteire is nagy hangsúlyt helyezünk, például az egészségügyi témákra. Az utóbbi években sikerült megkétszereznünk azon emberek számát, akik hozzáférnek ingyenes módon a közegészségügyi szolgáltatásokhoz. Az ekvátori állam 2007 és 2015 között gyakorlatilag négyszeresére emelte az egyfőre jutó egészségügyi kiadások szintjét. Büszkén elmondhatjuk azt is, hogy Ekvátor jelenleg az az ország, amely a legnagyobb beruházásokat hajtja végre a GDP-hez képest. Most két százalékos a beruházások szintje, ez magasabb, mint a régió bármely más országában ugyanez a mutató. Csökkentettük a, az analfabetizmust, az oktatás fontos számunkra, az oktatás fejlesztése. Gyakorlatilag ma már nincsenek analfabéták Ecuadorban. A szociális beruházásokon túl szeretném azt is megemlíteni, mit tettünk a munkajog területén. 61 ILO egyezményt ratifikáltunk. Az nyolc fő egyezményt is ratifikáltuk, különösen büszkék vagyunk ezekre az eredményekre. A munkanélküliségi arány Latin Amerikában nálunk a legalacsonyabb. Bár ahogy mondtam, a dollár felértékelése és a kőolajára csökkenése bizonyára negatív hatással fog járni a foglalkoztatás szintjére is. Egy olyan aspektus, amire különösen büszkék vagyunk, a munkajog területén, a gyermekjog elleni, a kiskorúak munkája elleni harc. 5 és 14 év közötti gyermekekről van szó. A 8%-ról 3%-ra sikerült lecsökkentenünk ezt az arányt 2002-höz képest. 2011-ben Ecuador bejelentette, hogy nincs gyermekmunka hazánkban. Ez azt jelenti, hogy ez a helyzet állunk már nem fordulhat elő, és nem fordul elő. A fogyatékossággal élő emberek helyzetére szeretnék áttérni. 2000-ben csak 1039 fogyatékossággal élő személy dolgozott, 2015-ben pedig 92 ezeren dolgoztak a fogyatékossággal élők közül. Ez azt jelenti, hogy hozzájárulnak a gazdaságunkhoz, és a saját családjukat is el tudják látni. Egy következő olyan téma, amire különösen büszkék vagyunk, a házi munka elismerése, a jövedelem nélküli vagy nem jövedelem ellenében végzett házi munka elismerése gyakorlatilag a nők munkájának a gazdasági szintű elismerése. Általában nem szokták nemzeti szinten elismerni ezt a munkát, nem is szokták számítani ennek a munkának az értékét. Miután a parlamentünk egy sor erre vonatkozó törvényt elfogadott, sikerült megemelnünk azon dolgozónők számát, akik ma, bár nem kapnak jövedelmet a munkájukért, az általuk végzett munka alapján társadalombiztosítási jutatásban részesülhetnek. Ecuador latonamerikai léptékkel kis kisországnak számít. de büszkék vagyunk arra, hogy mi mások vagyunk, mint a többi latin-amerikai ország. Kiválóak a természeti körülmények, a lakosságban is nagyon nagy a sokszínűség, egy tucat nyelvet beszélünk, az alkotmányunkban is szerepel a természeti jogok tiszteletben tartása, és másfél millió hektárnyi erdővel rendelkezünk, amit az ekvadori kormány gondoskodik ennek az erdőnek a föntartásáról. Harcolunk az erdőírtás ellen. Ennek a mértéke 8 évvel ezelőtthöz képest a felére csökkent. Ugyanolyan erőfeszítéseket teszünk ezen a területen, mint más területen is. Sokat teszünk a, az újraerdősítés területén, és így uh, tudjuk növelni az erdőbe borított terület mértékét. Vezető szerepet játszunk a környezetvédelem területén. Szeretnék egy fontos adatot említeni. 2017-ben az energia 93%-at már vízerőműből fog származni. Fontos ipari mértékű, ipari léptékű hőerőmű működik még foszilis energiával, de a 93%-a annak az energiának, amit Ecuador jövőre előállít, közvetlenül megújuló erőfárásból lesz előállítva, nagy részt vízi erőművek segítségével a lakossági konzultáció alapvető szerepet játszott ezekben az eredményekben, ezeknek az eredményeknek az elérésében. Fontos, hogy megosztom önökkel ezeket az üzeneteket, főleg most, hogy kereskedelmi megállapodás aláírása előtt állunk. Hazám számára nagyon fontos, hogy csatlakozhassunk ehhez a kereskedelmi megállapodáshoz természetesen mindkét fél számára előnyöket jelent a megállapodás. Az európai vállalkozások nagyobb mértékben hozzá tudnak majd férni az ekvadori piachoz. Sok külföldi befektető és külföldi gyártó van már Ekvadorban. Fontos, hogy az európai piacon mi is hasonló feltételekkel tudjunk működni. a nemzetközi kereskedelem és a fejlődés között konkrét áll. Az ekvadori export 30%-ának a célja, a célországa Európai Uniós ország. Az import körülbelül 15%-kal származik az Európai Unióból. Az Európával folytatott kereskedelem több tízezer munkahelyet teremt hazámban, főleg vidéki területen érvényes ez de sok esetben és meg kell, hogy említsem, hogy sok esetben nők vezetik ezeket a vállalkozásokat, például a halászatban, a halászatban nagy számban dolgoznak nők. 2015-ben az import 2 milliárd 700 millió dollár értékű volt. A nagy rész KKV-k termékeiről van szó. Ekvadori kormány továbbra is szeretné támogatni ezt a gyártást. Természetesen a multinacionálisokat, a nagy cégeket is támogatjuk, de számunkra különösen fontos a kis és középvállalkozások támogatása. Pozitív a hatása ezen kis és középvállalkozások működésének. A Ekvádori vállalkozások, exportáló vállalkozások kétharmada kis- és középvállalkozás, vagy mikrovállalkozás. Május 16-án, szombaton, reggel 7 órakor az utóbbi 60 év eh, legsúlyosabb eh, földrengése fordult elő április 6-án reggel. Több mint 500 az áldozatok száma a mai napon. Sajnálatos módon, ahogy folynak a mentési műveletek, egyre több áldozatot találunk. Több mint 2500 a sérültek száma, ma délelőtt tízkor. ami gyakorlatilag Ekvádorban még este volt, tehát ma Európa idő szerint délelőtt 10 órakor újabb földrengés volt, 6,1 százalékos vagy fokos Richter skálán mért értéke ennek, és az elnök bejelentése szerint biztos, hogy több milliárd dolláros lesz az ország vesztesége a katasztrófa hatása miatt. 70-75 százaléka az ekvádori exportnak olyan területről származik, ami most, a, amit most a földrengés sújtott. Halászat, tonhalkonzerv, banán, kakaó, kávé ültetvényekről van szó. Itt a teremben ülők közül néhányan jól ismerik a hazámat, és bizonyára tudják, hogy a halászati termékek 86%-a, a halkonzervek 86%-a a hazámból származik, és ennek a fele jut be az európai piacra. És annak ellenére, hogy milyen súlyos most a helyzet, a, úgy döntöttünk, hogy a, teljesítjük a vállalásunkat, és eljöttünk Európába, hogy aláírjuk a megállapodást. El kell fogadni, hogy a, az élet folytatódik, a világ tovább lép, ezért mindenképpen teljesíteni akartuk a látogatásunkat, síteni akartuk az önök kérését, a megkívásoknak eleget kívántunk tenni. Szeretném, hogy megértenék, hogy mennyire fontos hazám számára ez a vállalás, ez a megállapodás. Végül szeretném elmondani, hogy a több oldalú megállapodáshoz Ecuador csatlakozása a gazdaságunk számára rendkívül fontos. Tudjuk, hogy az egyes szervezetek, az Európai Unió pozitívan áll hozzá a csatlakozásunkhoz, és biztosak vagyunk abban, hogy még december 31-e előtt a kereskedelmi megállapodás nem csak aláírásra kerül, hanem hatályos is lesz. Biztos, hogy még évvége előtt aláírásra kerül a megállapodás, és hatályossá is válik. Ez nagyon fontos hazám számára, mi támogatjuk, hogy minél előbb és közösen írjuk alá a megállapodást. Köszönöm szépen miniszter úr a bevezetőjét és a országának helyzete bemutatását. Mi is azon leszünk, hogy a megállapodás mielőbb tető alá hozzuk. Először állandó jelentős tevőnknek, Fizesz úrnak adom meg a szót. Scholz, oké. Okay. Akkor Scholz, Scholz úr először. Két többünk van. Helmut, te kezdesz, és akkor utána Fizasz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, miniszter úr, a résztes beszámolóját. Ahogy már volt alkalmunk erről, Fizasz úr és én is megfordultunk országában, és a legutóbbi szakbizottság ülésen is elmondtam, teljes mértékben tudjuk azt, hogy az Európai Unió meg kell tegyen mindent annak érdekében, hogy segítse Ecuadort ebben a nagyon nehéz helyzetében, és ahogy már kifejeztük, egy perces néma csendünkkel is, a szakbizottság, ami az önök oldalán van. mindenféle, az összes tárgyalás és megállapodáson túl, amely megköthető, az Európai Unió készen kell álljon arra is, hogy még pózlagos közvetlen támogatást adjon, ha szükséges. Visszatérve azonban a mi utunkra, és a most fennforgó kérdésre, Kitóban megállapodtunk egy hónappal ezelőtt arról, hogy a legjobb módja önök számára a annak, hogy elmagyarázzák a szakbizottsági tagoknak, az európai parlamenti képviselőknek az, hogy mi is az igazi gazdasági, társadalmi fejlődésbeli helyzet az országuknak fontos volna, és amit most elmondott, az pontosan ez. És nagyon jól leírta azokat nagyon jelentős fejlődéseket, amelyeket elkönyvelhetnek. Ezentúl azt is hozzátenném, hogy a látogatásunk során találkoztunk az összes, a kormány összes felelős miniszterével, nem csak miniszterekkel, hanem parlamenti képviselőkkel is, és ön örülök annak, hogy az illetékes Ecuadori Parlamenti Szakbizottság alelnöke, és itt van önnel a teremben, figyelemmel kísérjéd eszmecserét, és a üzleti szféra képviselőivel is találkoztunk, a nagyobb vállalatvezetőkkel, meg KKV-k képviselőivel is találkoztunk, a, a szociális fejlődés kérdésére koncentrálva, aztán az őslakosok képviselőivel is találkoztunk, szakszervezetekkel, úgyhogy egy, egy valóban széles körű méreható képet alkothattunk az ön hazájáról, és arra biztattuk a kormány képviselőjét, hogy az EU-Peru-Kolumbia szabadkereskedelmi megállapodás köréhez csatlakozzanak, önök is. Az is ismeretes, amit ön az imént kifejtett, ez előny, az EU és előny Ecuador számára is, tehát kölcsönös érdek támogatja ezt a törekvést. Persze meg kell vizsgáljuk a konkrét részleteit az egyezménynek, hogy valóban kielégül-e mind a két fél várakozása ezen előnyöket illetően. Ez az Európai Parlament álláspontja, és remélem a közeljövőben alkalmunk lesz megvizsgálni a kész dokumentum tervezetet, és aztán fel tudjuk gyorsítani a munkát a ratifikáció felé, és az Európai Parlament koncentráljárásával támogatva rámogatva vállaljuk fel a felelősségünket. Legutóbbi ülésünkön Lange elnök úrral megállapodtunk abban, hogy írunk egy levelet a tanácsnak, azért, hogy a tanács is teljes mértékben átlássa azokat a kihívásokat, amelyeket ön most taglalt, és amelyek megoldásom az Európai Unió segítheti önöket, hogy egy konstruktív ratifikációs folyamattal tudjuk ezt a támogatást megvalósítani. Hallottunk olyan hangokat is, olyan emberek hangját is, akik bírálták az egyezményt, akik nem gondolják azt, hogy a szabadkereskedelem önmagában hosszú távon hasznos lehet. Ám rövid távon senki sem vitatta, ahogy én hallottam azt, hogy hasznos volna az önök konkrét társadalmi gazdasági helyzetében a, a, az ekvadori gazdaság azon helyzetében, amelyet ön is lefestett, az olajár csökkenésében, a helyzet megoldása rövid távon föltétlenül abban állhat, hogy a társadalmi, gazdasági, fent, közvetvédelmi szempontból fenntartható fejlődést fenntartják az állampolgárok érdekében, és ez a stabilitás az Európai Unió érdeke is. Végül, ahogy jelent a csatlakozási folyamatban felelős jelentéstevőként, jelenleg Peru-Kolumbia szabadkeres megállapodásról csatlakozását felelős jelentéstevőket hangsúlyoztam, nagyon komoly előrelépésekkel könyvelhetnek már el önök, melyek más, a térség más országai előtt még feladatként állnak, önök ezeken túl vannak. És remélem azt is, hogy az összes a ratifikációs folyamból adódó kihívásra való és Ukrajna megválaszolják az Európai Parlament kérdéseit is majd. Köszönöm szépen, és most jön Fiszasz úr. Eh, köszönöm, eh, elnök eh, úr, és köszönöm a miniszternek és a miniszter helyettesnek. Örülök, hogy eljöttek a nehéz körülmények ellenére, amelyek az önök országában most buralkodnak. Minden szolidaritásunkról biztosítjuk az ekvádori népet. Ezekben az időkben még mindig nem lehet tudni, hogy összesen hányan haltak meg, napról napra növekszenek a számok, vagy hogy hány embert érintett ez a szörnyű földrengést teljes mértékben egyetértek mindazzal, amit Helmut Scholz mondott. Én köszönöm a kítói vendéglátást a kormány részéről. Sok miniszterrel tudtunk tárgyalni, sok parlamenti képviselővel, találkoztunk a civil társadalommal. Ami számunkra mindig fontos, Most gyorsan elmondanám itt a kollégáknak, hogy hogyan is állnak a dolgok az EU ekvadori megállapodása 2014. december 21-én a CC Plus megállapodást finalizálták, véglegesítették, és ekkor arra vártunk, hogy Ecuador Kolumbia és Peru ezt a többoldalú megállapodást eh, aláírja. Egy áthidaló megállapodást írtunk alá két évre, amely lehetővé teszi azt, hogy további tárgyalások folytatódhassanak. Na most két év az soknak tűnik, de gyorsan száll az idő, és eh, időközben más andoki országokkal akadtak nehézségek, itt nem csak az EU megállapodásról van szó, hanem eh, a kolumbiai, illetve a perui megállapodással is. Eh, az EU eh, részről sikerült a, végül megállapodni Kolumbiával és Peruval. Jelenleg ez a megállapodás a bizottság kezében van, mármint az Európai Bizottság kezében. Normális esetben négy hónapos határidővel dolgoznának, amely elegendő a fordítások elkészítésére, illetve a különböző jogi lépések megtételére. Hosszúnak tűnhet ez a négy hónap, de az Európai Parlament semmiképpen nem tudja december 12-e előtt ezt elfogadni Strasbourgban. Most a, az EU az ekvadori helyzetre tekintettel le kellene rövidíteni ezt az időtartamot. Erről beszélt Scholz úr is, Bernard Lange és én egy levelet írtunk az, a holland elnökségnek, amelyben kértük a határidők lehető legnagyobb mértékű rövidítését, hogy le legkésőbb december 12-én elfogadhassuk a megállapodást, akkor életbe is léphetne. Amennyiben nem lép akkor életbe, az eh, károkat okoz Ecuadornak, és ezek a károk természetesen hozzáadódnak azokhoz a szörnyű károkhoz, amelyeket a földrengés okozott emberiekben és anyagiakban, 30%-os vámtarifák alapvetően elfogadhatatlanok és megemészhetetlenek, és leginkább a munkanélküliséget dobnák meg akár 30%-ra, különösen a tengerparti, tengerparti földrengés sújtott a területeken. Ráadásul ezekben az üzemekben nagyon sok nő és egyedülálló anya is dolgozik, ami egy szociális szempont. Tehát mindenképpen meg kell, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az év vége előtt életbe léphessen ez a megállapodás. Ezen kívül vannak más előnyök, hozzáférés, illetve a nyersanyagok exportja, illetve beszéltünk a problémákról, amelyet az alacsonyabb olajárak okoznak, illetve az önök valutájának felértékelődése. A szomszédaik nem úgy, mint önök, a saját valutájukat nem a dollárhoz kötötték, ez pedig azt eredményezte, hogy az ő verseny, relatív versenyképességük javult önökkel szemben, ami egy újabb probléma. Itt különösen óvatosan, vagy nagy figyelmet kell szentelnünk a, az ipari eh, szektornak. Én remélem, hogy ezt a megállapodást eh, el fogjuk tudni fogadni nagy többséggel, ugyanakkor a határidők rövidítése az mindenképpen szükséges azért, hogy év végéig ezt eh, meg tudjuk csinálni. Nem rajtunk múlik, az Európai Bizottság térfelén van a labda, mi azonban elkötelezettek vagyunk, eltökéltek vagyunk, és az első kapcsolat felvétel a holland elnökséggel azt mutatja, hogy ők maguk is hívei annak, hogy csökkentsük, rövidítsük a határidőket. Hát így állunk. Köszönöm még egyszer, hogy ezekben a tragikus napokban eljött hozzánk, és elfogadta Scholz úr és az én meghívásunkat, amikor Kitóban jártunk, azt akkor nyújtottuk át. Köszönöm, Zahradi úr. Igen, köszönöm szépen. Még egyszer, miniszter úr, én is üdvözlöm Önt. Nagyon jó alkalmunk volt eszmét cserélni Önökkel. Ma is. Még egyszer szeretnék Szeretném kifejezni együttérzésemet a tragédia kapcsán, amely hazáját, hazáját sújtotta. Kérem, adja át az áldozatok családjainak a nevünkben ezt. Ezzel kapcsolatban, az a témával kapcsolatban, amelyet most tárgyalunk, azt tudom mondani még egyszer, hogy az én frakcióm teljes mértékben támogatja Ecuador csatlakozását ehhez a kereskedelmi megállapodáshoz, egyezményhez, azt gondoljuk, hogy ez majd meg, felhúzza a kereskedelmet, segíti a magánszférát, a beruházásokat, mind a két oldal számára hasznos módon Ekvadornak és EU-nak is, az EU-nak is hasznos, és a gazdasági és társadalmi fejlődés segítője lehet hazájában mindez. Úgy gondoljuk, hogy a ratifikáció technikai kérdései és esetleges csúszásai az EU szinten megoldhatóak, és hiszek abban, hogy el lehet rendezni a dolgokat úgy, hogy ez a megállapodás 2016. január 1-től életbe léphessen. Érzekeli talán a konszenzust itt a politikai frakciók között is egyre stabilabbé válik, és azt hiszem, hogy mindent megteszünk a lehető leggyorsabban mi, a mi részünkről. Annak érdekében, hogy lezáruljon ez a folyamat, és minden akadályt elgördítsünk az útjából. Miniszter úr, még egyszer azt arról szeretném biztosítani, hogy a konzervatív frakció, mely a harmadik legnagyobb az Európai Parlamentben, készen áll arra, hogy ö, eljátsza a rárót szerepet, és segítse a folyamat kiteljesítését mindenféle késlekedés nélkül, amely árthatna hazája és az EU kereskedelmi kapcsolatainak. Remélem a többi frakcióval és kollégával együtt elérjük ezt a célt. Köszönöm. Köszönöm Ská Keller. Köszönöm szépen. Frakcióm nevében is, magam nevében is szeretném kifejezni együttérzésemet az áldozatokkal és Helmuttal is, a többiekkel is egyetértek abban, meg kell tegyen az EU mindent annak érdekében, hogy támogassa önöket. A kereskedelmi megállapodás témájában Frakcióm kritikus, mert ahogy a Peru-Kolumbiai megállapodásban is, itt is megkérdőjelezzük, hogy vajon valóban segíti a gazdasági társadalmi fejlődést egy ilyen megállapodás. Korábban Ecuador is azt mondta, hogy nem akar csatlakozni, mert nem segíti a fejlődését a megállapodás, aztán a kormányváltás után megváltozott a vélemény. El tudnám magyarázni? Miben, mi, mi indokolta ezt a váltást? Ezt a, hogy, hogy teljes fordulatot vettek a megállapodás ügyében, azaz kifejteni, valóban miért segíteni a társadalmi gazdasági fejlődést, mert persze a kereskedelem játszhat ebben szerepet, ám azt nem látom, hogy a Peru-Kolumbiai egyezmény, amelyhez csatlakozni akarnak, segíteni ezt maga a kereskedelem a, a kulcstermékekben Peru, Kolumbia tekintetében ugyan a, a, a volumenek növekedtek, ám a legfontosabb termékek értéke lefele ment. Tehát több termékért kevesebb értéket kapnak. Ez, mintha a társadalmi gazdasági fejlődés szégei ellenhatna. Csak egy példa. Ön hogy látja a saját perspektívájában? hogyan valósul meg ez a fejlődés, amelyet mi megkérdőlezünk. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm, miniszter úr. Szeretném megköszönni, hogy eljöttek a szakbizottság elé, és az előttem szólónkhoz hasonlóan én is szeretném biztosítani őszinte részvétünkről a földrengés áldozat és családtagjai tekintetében, és tudnia kell, hogy parlamentünk és konkrétan a spanyol kormány is együtt érez önökkel, és mindenben támogatjuk önöket. A megállapodása kapcsolatban valóban igen a szándék fennáll, hogy még az év vége előtt hatályba léphessen a megállapodás. Mi tudnia kell, aktívan dolgozunk itt Európában ugyanezen a célon. Szeretném arra is emlékeztetni, hogy a parlament elfogadott egy állásfoglalást, és ebben hangsúlyoztuk, mennyire fontosak a cselekvési tervek, mennyire fontosak azok az intézkedések, amelyek kísérnek egy kereskedelmi megállapodást, és amelyek valóban a fenntartható fejlődést támogathatják, a munka, szociális, környezeti jogok érvényesülését támogathatják. Az ön országában jelentős volt az előrelépés és a haladás. Ugyanakkor nemrég hallottam egy olyan információt, hogy a szólásszabadságot korlátozzák. Szeretném pontosan tudni, hogy ezzel kapcsolatban mi a kormány állásfoglalása, valós -e ez az információ. Számunkra aggályos, mert a, egy demokratikus országban nem lehet korlátozni a szólásszabadságot. Ez nagyon fontos minden szervezet, minden média számára. Köszönöm. EU Kolumbia Peru tanácsadó csoport vezetőjének adom most meg a szót, Giuseppe Liánónak, a Szociális Bizottság tagjának. Grazie, Presidente pomeriggio, signor ministro. Köszönöm, üdvözlöm miniszter úr. Az Európai Civil Társadalom nevében, a vállalkozók, a dolgozók nevében, a szövetségi világ nevében szeretnék köszönteni önt, és szeretnénk részvétünkről biztosítani a tekintetben, ami történt, és kérjük, hogy tolmácsolja részvétünket az áldozatok családjának. Elnök úr, a megállapodás aláírásához képest egy éven belül föl kell állítani egy monitoró bizottságot, monitorozó bizottságot, aminek a tagjai a szociális szervezetek, vállalkozói, szakszervezeti világ képviselői kell, hogy legyenek. A civil társadalom fontos munkát végezhet egy ilyen megállapodással kapcsolatban. Elsősorban például itt is elhangzottak aggályok, amikor aszimmetrikus a helyzet, a két fél tekintetében, amikor nehézségek, kockázatok merülnek föl, hogy a megállapodás, a kereskedelem az import-export esetleg problémához vezethet. Ha egy ilyen szervezet föláll, ez biztos, hogy segíteni fog a kockázatok kezelésében, és hozzá fog járulni ahhoz, hogy a megállapodás valóban sikeres legyen az Európai Unió számára és önök számára is. A civil, Peru és Kolumbia esetében már a civil társadalom képviselőjével hasonló munkát megkezdtük. Úgyhogy olyan független szervezeteket, autonóm szervezeteket kell majd megnevezni, amelyek garantálni tudják ezt a fajta munkát. Szeretném elmondani, hogy abszolút a rendelkezésükre állunk ebben a fázisban. Fontos tapasztalattal rendelkezünk már, és amint ugye a kolumbiai vagy perói megállapodás hatályba lépett, fölállítottuk ezt a fajta szervezetet, úgyhogy készen állunk arra, hogy az ön országában a szociális szervezetek képviselőivel együttműködjünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bizottság. That's it. Thank you very much, uh, Chairman. And first of all, uh... Köszönöm. Én is szeretném uh, az Európai Bizottság uh, nevében uh, együttérzésünkről biztosítani a miniszter urat. Reagálnék néhány itt a hangzott felvetésre. Mi is támogatjuk azt, hogy minél gyorsabban életbe lépjen, hatályba lépjen a szerződés, de legkésőbb az év végéig. Ez szükségesebb, mint valaha, ugyanis a földrengés által sújtott vidékek adnak helyet a halászati ágazatnak, halászati tevékenységeknek, már pedig a halászati tevékenység szempontjából különösen fontos ez a megállapodás. Évvége előtt akarjuk tehát életbe léptetni, mindenki nyilván megteszi ennek érdekében, amit meg kell, EU oldalról, ekvádori oldalról. Mi azt reméljük, hogy Ekvádor mindent megtesz annak érdekében, hogy ők is január 1-től, 2017. január 1-től már alkalmazni tudják a megállapodást. Ez azt jelenti, hogy a létező kereskedelmi korlátokat rendezni kell, illetve minden más olyan intézkedést meg kell hozni, amely szükséges, valamint a meghozandó gazdasági döntéseknek is összhangba kell lenni a megállapodással. De mi ezt okkal reméljük, miniszter úrral kapcsolatban állunk, az ekvádori kormányjal kapcsolatban állunk. A mi véleményünk az, hogy jól haladnak az ügyek. Az EU részéről szintén vannak még tennivalók. A bizottság április 4-én a javaslatot megtárgyalta. A tanácsban is volt már egy első találkozás, egy első tárgyalás, elég jól sikerült meglátjuk, hogy a tanács milyen gyorsan tudja ezt az ügyet előrevinni, reméljük, hogy megfelelően gyorsan. Ennek következtében pedig majd az Európai Parlament is jóváhagyását adhatja, ami szintén jogi, jogilag szükséges lépés, és ezzel életbe léphet a megállapodás. Köszönöm, miniszter úr! Ön válaszolhat az itt elhangzottakra. Primer lugar, muchas gracias por sus, por sus palabras. Köszönöm. Köszönöm a részvétnyilvánításokat, és akkor most reagálnék az itt elhangzottak egy részére. A tanács tér felén pattog a labda, és azt reméljük, hogy a szükséges gyorsasággal fogják elvégezni a munkájukat. Mi együttműködünk ebben. A határidőkben van egy kis kockázat, mert már eleve rövidek, de azt gondolom, hogy tartható lehet. Nyilván a politikai elkötelezettség fényében, illetve technikai lehetőségek fényében is tartható lehet mindannyian azt reméljük, hogy december 31-ig sikerül lezárni. Ecuador valóban demokrácia, és vannak olyan ágazatok, amelyek vannak, vannak olyan láttuk, hogy vannak bizonyos kisebbségi vélemények Ekvádorban. jelenlegi helyzetben, külső kihívásokkal is szembesülve, exportja, az export különösen fontossá vált. A piachoz való hozzáférés Ekvádor számára fontos. Mi nem jobb hozzáférési esélyeket kérünk, mint a versenytársaink, mi mindössze ugyanolyan hozzáférést kérünk az EU piachoz, mint a versenytársainknak van. Hogyha olyanokkal beszélnek, akik ismerik az ekvádori eseményeket, akkor azt látja, akkor azok is megmondhatják, hogy ez Ekvádor számára egy fontos megállapodás. Természetesen lesznek olyan kisebbségi vélemények, eh, amelyek ezzel szembe mennek, foglalkoznék még. Eh, vissza kell térnünk eh, az egész folyamat elejére. Voltak ugyanis eh, bizonyos körülmények ennek a tárgyalásnak az elején, amelyet figyelembe kellett venni az EU-nak és Ecuadornak is, és ezek érintettek kereskedelmi ügyeket. Azóta egyébként megváltoztak a körülmények. Nem ugyanazok a kérdések merülnek most fel, mint a tárgyalások elején. Mindenki másnak van már kereskedelmi megállapodása az EU-val. Nem sok értelme van megkérdőjelezni ennek a szükségességét, amikor már mindenkinek megvan. Tehát a körülmények változtak, és nekünk ehhez igazodnunk kell. Ekvátor kereskedelmi volumene növekszik, e, és hát az export értéke is növekszik. 2015-ben e, 1,6%-kal növekedett az kereskedelem volumene, Szákradil úrnak köszönöm a támogató szavakat. Két dologra térnék még ki. Az egyik a szólásszabadság. Los periódicos del día de hoy. E, ezt elég röviden, rövidre zárhatjuk, mert mindössze a mai újságokat kell kinyitniuk. E, és néhány újság nagyon sok kérdésben kritizálja az ecuadori kormányt, és látszik a sajtóban. Evidentemente lo que existido es como existe en Europa. És itt megvalósul a szólásszabadság Ecuadorban. Ugyanez a helyzet Európában és Amerikában is, gyakorlatilag ez normális. De természetesen szükség van törvényekre. Birkon el derecho a la privacidad o el derecho a la buena honra. Mások becsületét tiszteletben tartja, illetve a magánélet szentségét védő törvényekre is szükség van. De ez megjelenik a sajtóban, a tévében, a rádióban. Jörgenszer úr beszélt a ratifikációs aggodalmakról, különös tekintettel a külső megrázkódtatásokra, Ecuador már most fogadott el olyan gazdasági és szociálpolitikai intézkedéseket, amelyek révén kiigazításokra kerül sor. Ezek az intézkedések azonban a WTO-ra tartoznak, nyilván Ecuador tesz lépéseket, miközben a kormány betartja a többoldalú szabályokat, például a WTO kereskedelmi szabályait. Állnak előttünk nagyon bonyolult kihívások, és már szombat előtt is álltak, a földrengés előtt, de a szombati földrengés után azt látjuk, hogy a kihívások egy része még sokkal súlyosabb lett, a helyzetünk még nehezebb, tehát kell hoznunk intézkedéseket, de a többoldalú kötelezettségeinket tiszteletben kívánjuk tartani, és tiszteletben kívánjuk tartani a BTO szabályt. Köszönöm szépen, miniszter úr. Öröm volt önt fogadni körünkben, megvitatni a legpadari csatlakozás perspektíváit, és ahogy több kollégám elmondta, írtunk egy levelet a holland elnökségnek, hogy lendítsünk a dolgokon némileg, és remélhetőleg pozitív eredményre jutunk, és akkor az Európai Unióval való kapcsolatunk tovább épülhetnek. Köszönöm, és minden jót kívánok hazájának is. Thanks a lot. Looking forward. But you continue support. This is important. We know that you are. You have done that in the past. Yeah. Yeah. Working there, and